Right, good morning everyone, good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok, kedves kollégák. Három tanulmányt ismertetnek ma délelőtt. Az EU és Moldovai Köztársaság közötti társasági, társadalmi megállapodás végrehajtása, Austrovecius, Mamikins és Gáler kollégák készítették három jelentést, a második a Grúzia, a harmadik az EU-Ukrajna társulási megállapodásról szól. Mélyreható betekintést ad az országok helyzetében, a társulási megállapodás végrehajtására és az EKS tényfeltáró, valamint a szakbizottságunk tényfeltáró utazásainak tapasztalatairól. Megkérjük a szakértőket, hogy adjanak nekünk betekintést tehát a helyzetbe, és szakpolitikai ajánlásokat is fogalmazzanak meg. Ezért hívtuk meg, hívtunk meg három szakértőt, hogy mutassák be a tanulmányt. Kamil Kalust, ő a moldovai társulási megállapodást mutatja be. Utána Nuna Mikelicét Grúziából kérjük meg, aki a EU-grúz társulási megállapodást. Utána dr. Andrei Trus, Csuska kapja meg a szót, aki pedig az Ukrajnával kötött társadalmi megállapodás végrehajtásáról fog beszélni. Üdvözlöm az előadóinkat, a szakértőket. Meg is adom nekik a szót, javaslom, hogy 10 percben szólaljanak fel. Ön kapja meg először a szót, Kallus úr, tessék, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon kevés idő a rendelkezésemre, ezért tehát a fő felismerésekről szeretnék beszélni, és utána szívesen megválaszolom a kérdéseiket. A bemutatott anyagok az Európai Végrehajtási <clears throat> Értékelési Csomag részei, amelyet az Európai Parlamenti Kutatószolgálat rendelt meg. Melyek a fő felismerései a tanulmánynak? 2014-2018 között milyen reformokat hajtottak végre. A reformok nem kielégítők. A meglévő de- demokratikus mechanizmusok visszaestek és minőségük romlott. Ez azzal magyarázható, hogy 2015-16 között Moldova egy captured state státusában volt, egy, <clears throat> a vezető demokratikus párt túlszulájtette az országot, illetve az oligarha miniszterelnök. A mennyiségi változást nem követte a minőségi változás, és bár a jogeszközök sok területen javultak, de a jogállamiság, a jó kormányzás és az igazságszolgáltatás területén a reformok nem kerültek végrehajtásra, és a helyzet akár még romlott is. Az új szabályokat nem hajtották végre kellőképpen, és azért nem, mert a vezető pártnak és a vezető érdekeinek mondott, mondtak ezek ellen. Lássuk most az ágazati felismeréseket. Az igazságügyi rendszer az egyik eh, öm, legkevésbé megreformált terület. Korrupt továbbra is az igazságszolgáltatás és a vezető oligarchák érdekeit szolgálja. A fő ö, demokratikus kormánypárt, az úgynevezett demokratikus kormánypárt érdekét szolgálja. A üzleti és politikai ellenfelek ellen használják fel a büntető eljárásokat, de polgári jogi aktivisták, civil szervezetek ellen is fordítják az igazságszolgáltatási gépezetet, vagy az emberi jogi védel, védők ellen. A, egy milliárd dolláros lopás, amely a moldáv bankrendszerből történt, sem került felderítésre. Ez is ezzel a rendszerrel magyarázható. A kormány ezen felül pedig a korrupt üzleti gyakorlatokat sem akarja feltárni, és a megfélemlítés ellen se lép fel. Az Alkotmánybíróság szintén átpolitizált az elmúlt időben. Az Alkotmánybíróság sok döntése politikailag motivált volt, és voltak olyanok, amelyek megváltoztatták a moldáv politikai rendszer eh, belső működését, eh, a fékek és egyensúlyok rendszerét téve tönkre, és kvázi az alkotmánybíróság jogalkotó testületként is fellépett. A kormány semmit nem tett annak érdekében, hogy a alkotmánybíróság függetlenségét megteremtse. Lássuk a pozitív észrevételeket. Novemberben, 2017 novemberében a kormány egy sor módosításra tett javaslatot az alkotmányban. Ez növelné a bírák függetlenségét, de ezeket a rendelkezéseket még nem fogadták el. A polgári perrendtartást is módosítottak 2018-ban, azért, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat, és ugyanakkor a nemzeti integritást is megteremtsék. És Ezeket a szabályokat 2017 márciusában fogadták el. A korrupció elleni szabályok. A jogalap itt eh, módosult, de a, ezeknek a jogszabályoknak az alkalmazása nem kielégítő. A Nemzeti Antikorrupciós Központ eh, át meg átpolitizált, eh, magas szintű visszaélésekre nem világítanak rám a korrupció ellenes főügyész függetlenségéhez kételyek férhetnek, a rendelkezésre álló információk alapján továbbra is eh, kézi vezérlés alatt áll az korrupciós ügyészség. A Nemzeti Integrációs Hatóság 2016-os alapításától kezdve 2018 március februárjáig nem is működött, Ekkor fogadta el a parlament az intézmény működési struktúráját. Pozitív észrevétel, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény ezt 2017. december 22-én fogadták el, valamint a korrupció ellenes intézkedéseket is elfogadták. Ugyanakkor azt is meg kell figyelnünk, hogy nem kielégítő a változás a korrupció elleni harcban. A moldávok 96%-a korrupciót egy nagyon súlyos ügynek tartja, tehát a lakosság mélyen elégedetlen a kormány működésével. Az 1 milliárd dolláros csalásról néhány szót. A nyomozás a nyomozást nem hatékonyan folytatták, a hatóságok semmilyen fajta pénzt nem tudtak visszanyerni, 15 milliá, milliót ugyan visszaszerettek, de ez nem az ellopott pénz, hanem a likvidált, felszámolt bank eszközeinek eladásából származik. Soha nem tárták fel, hogy hogyan működött a csalás, és az is jellemző, hogy Ilyen Sor 2017-ben, akit a csalás fő um, háttéremberének tartanak, 7,5 év bőr, börtönre került elé, börtönbüntetésre ítélték, de továbbra is még zajlik az eljárása, még mindig nem ül börtönben, szabadlábon van, és akkor utazik ki az országból, amikor csak akar. Összefoglalva tehát. Először is az elmúlt néhány hónapban erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy korlátozzák a civil társadalom szabadságát és képviseletét. Az elmúlt héten még további erős intézkedéseket tettek a civil társadalom ellenében. 2016 és 2018 között a politikai ellenzék letartóztatására egyre több példa volt. A médiumokat a vezető politikai párt ellenőrzi, és az új médiumok függetlenségét aláaknázzák, az újságírókat megfenyegetik, megfélemlítik. Politikai nyomást gyakorolnak a helyhatóságokra, a meglévő adatok alapján az politikai nyomás 21%-a fizikai vagy eh, pszichológiai erőgyakorlás volt, 15%-ban eh, az esetek 15%-ában megfenyegették a döntéshozokat, hogy kirúgják őket. A jó hír az, hogy az emberi jogok védelmének jogalapja legalábbis javult, eh, de ezen szabályok alkalmazása nem kielégítő továbbra is problémát jelentenek a tisztességtelen tárgyalások, akár a polgári jogi aktivisták, akár olyan bírák ellen is eljárást indítanak, akik kiállnak a demokratikus alapjogok mellett. 2017-ben a meg, megváltoztatták a választói rendszert. Ez mind a nemzetközi ajánlásokba ütközött, de még a helyi szabályokra is fityet hányt a lakosság eh, azon jogát, hogy részt vegyen a döntéshozásban, ilyen módon drámaien korlátozták, eh, és ez a kisinyovi főpolgármester megválasztásánál már tapasztalható volt. Ugyanakkor a DCFTM m alkalmazásom oda vezetett, hogy mind a Moldovából EU-ba és az EU-ból Moldovába irányuló export 31 és 22 százalékkal nőtt. Az EU vált eh, Moldova legnagyobb kereskedelmi partnerévé 14-16-os időszakban. 2017-ben az export 66%-a az EU-ba irányult, ez a számadat 2013-ban 47% volt. A pénzügyi ágazat reformja zajlik. A bankcsalás ügyét próbálják kivizsgálni, de itt a kormány ezt igazából akadályozza. Az intézményi reformok, mint az igazságügyi reforma, nagyon lassan zajlik, és ez pedig a pozitív változásokat is akadályozza a gazdaságban. Azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani, és persze örömmel fogadom kérdéseiket. Köszönöm. Uh, thank you. Exactly 10 minutes, but that didn't... Köszönöm szépen. Pont 10 perc, de hihetetlen sebességgel előadva. Nos, most pedig Grúzia következik. David, elnézést. Azt hiszem, nincsen értem annak, hogy mind a hármat egyszerre meghallgassuk, és utána valaki visszautal majd a legelsőre vagy egy másikra. Azt hiszem, hogy pontosabban tudnánk észrevételeket tenni, hogyha most meghallgathatnánk az észrevételeket Moldovával kapcsolatban, és utána a többit meghallgatnánk. Máskülönben mindenkinek vannak saját kérdései, és kicsit összekeverednek a dolgok. Elnök Mihály Gáler javaslata volt ez a kollégák, mit gondolnak erről? Elfogadják? Akkor összesen a három tanulmányra van egy óránk. Akkor most 10 percünk van a Moldovával kapcsolatos kérdésekre. Ki szeretne hozzászólni? az ön pillanata majd később jön el. Sandra, eh, lettül fogok hozzászólni, lehet, hogy meglepő ez, úgyhogy kérem vegye fel a fülhallgatóját. Ami a helyi választásokat illeti, ezeket ennek az eredményét törölték, helyi önkormányzati választásokról van itt szó, és komoly politikai nyomás van az ellenzékre. Ez komoly aggodalomra ad okot. Az, hogy a helyi önkormányzati választások eredményét törölték, ez azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatás nem független. Az oligarcháknak túl nagy a hatalmuk. Egy milliárdos csalásról van szó, és még mindig nem derítették ki, hogy ki ezért a felelős. Büntető ügyi eljárást indítottak az ellenzék ellen, és a civil társadalom is szenvedettől. Ezért azt gondolom, hogy a makrofinanszírozási segítség kifizetését csak akkor lehet megtenni, hogyha megtörtént a parlamenti választás, és azzal a feltétellel, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelnek a választások. Köszönöm. Csodálatos volt hallgatni, ahogy lettől szólt hozzá. A következő, Peters. Köszönöm, David. A legrosszabb értékeléssel kezdeném. Mindenképpen jogos döntés volt a szakbizottságunk részéről, hogy ezen tanulmányokat elkészítettük, és kiváló szakértőket kértünk fel, akikkel majd találkozhatunk. A moldovai részt úgy olvastam, mint egy regényt. Ez egy nagyon érdekesen megírt, egyértelműen megfogalmazott szöveg, egyértelmű a felépítése, úgyhogy mindenképpen gratulálok Carlosnak, nagyon jó munkát végzett. És azt gondolom, hogy az összefoglaló, amelyet bemutatott, teljesen egyértelmű. Sajnos ez nem igazán ad kedvező képet a Moldovai Köztársaság vezetőiről, de partnerek vagyunk, egyértelműen kell fogalmaznunk. Kalusz úrtól szeretnék néhány dolgot kérdezni az összefoglalóval kapcsolatban. Elsőként, mit vár ezen vegyes választási rendszer bevezetése után? Elhalasztották 2019. február végére a választásokat a társadalomtól milyen reakciót vár. És egy másik kérdésem is lenne. Július végén a parlamenti ülésszak utolsó napjaiban megszavazott a parlament egy adóügyi csomagot. Különböző amnestiákról van szó, és a pénzügyi kérdésekhez kapcsolatos változtatás. Erről mit gondolnak? A nyugati intézetek első reakciója nagyon negatív volt. Köszönöm. Klemódi kapszót. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a jelentést és az elvégzett munkát. Egyszerű a kérdésem. Mit ajánlana az elvégzett munkája alapján a Moldovával kialakított közvetlen kapcsolatainkkal kapcsolatban, és összességében a partnerségi kapcsolatunk belül. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Végül Mihály Gálának adom meg a szót. Meglepő, de én is németül fogok most hozzászólni. Sandra Kalnyéte kérését szeretném nyomatékosan támogatni szigorú feltételeket kell bevezettünk, alkalmaznunk a makrofinanszírozási hitelek további kifizetésével kapcsolatban. Felháborodtam azon, ahogy a dolgok ott folynak. Két területre szeretnék koncentrálni. A politikai és a Velencei Bizottság ajánlása ellenére a választási rendszer nem kiegyensúlyozott, amit be akarnak vezetni, annak ellenére, hogy milyen helyzetben van jelenleg az ország. Itt a parlament két háza között felállítandó rendszerben az oligarcháknak nagyon nagy a befolyása, és egy ilyen rendszerben ez a választási rendszer nem megfelelő. Egyáltalán nem tudna egyik párt sem nyerni egy ilyen az arányos választási rendszerben, és ez nem az ország érdekét szolgálja, hanem az ottani vezetők érdekét. Ezért próbáltuk meg párt független módon tavaly az Adenauer és a Friedrich Ebert alapítványokkal közösen megszervezni azt, hogy így politikailag az egész palettát képviseljük, és megakadályozzuk azt, hogy ezt a rendszert vezessék be, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem célra vezető. Ennek ellenére ezt megtették, úgyhogy ez mindenképpen zavaró. és hogyha még tovább fokozhatom a dolgot, mindenképpen bírálnunk kell azt is, ahogy a főpolgármesteri választásokat a fővárosban folytatták, ahol az ellenzéki párt jelöltje nyert, és utána egészen hihetetlen alapokra hivatkozván az ottani bíróság ezt nem fogadta el. A tanulmány is azt mutatja, hogy az igazságszolgáltatás nem független, hanem a vezető kívánságainak megfelelően dönt. Ezeket a körülményeket nem lehet elfogadnunk, ezért azt gondolom, hogy ha nem változik a helyzet, akkor én nem vagyok készen arra, hogy további makrofinanszírozási hiteleket kifizessünk. Köszönöm. Köszönöm, Mihály Gájle. Még Zoznyec képviselő kért szót. E, skierował do e, Mołdawii e, kolejną rezolucję i skompromitował się tam, zalecając jej złamanie prawa, znaczy uznanie wbrew wyrokowi sądu. Köszönöm szépen. Beszéltünk már arról, hogy jogsértés van. Valóban nem az a helyzet, ahogy azt korábban gondoltuk Lengyelország vonatkozásában, Egyrészt Lengyelországról, másrészt Moldováról kell, hogy beszélünk, ami nevetséges. Hogy tudunk majd ebből a helyzetből, visszás helyzetből kikerülni? Kérdés, úgy látom nincsen. sikerülni fog, bár sok kérdés volt, és nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Nyilvánvalóan a februári választásokat követően ezek nyilvánvaló kérdések. Nincs jó válasz sok kérdésre. Először is az az érzésem, hogy az, hogy a választásokat februárra halasszák, az a, az önkormányzati választások eredménye volt. ellenőrizni akarták, hogy működik-e a rendszer, sikerül-e a jelölteket érvényesítetni, vagy sem. Először is több időt kellett kapniuk, ezért február, másrészt pedig fontos volt, hogy a, a hatóságok igen rossz imázsát egy picit módosítsák. E, rendkívüli rendkívül kritikus kérdés volt ez Moldovában. Én magam úgy gondol, gondolom, hogy a választási rendszer módosítása azt jelenti, hogy a demokraták nagyobb támogatást kapnának, mint általában, és az intézmények több mint 700 polgármester levelét, támogató levelét kapták meg, ami azt jelenti, hogy rendkívül erős eszköz áll ezen keresztül a rendelkezésükre. Várható, hogy a választásokon most más eredmények születnek. Másrészt azt is hiszem, hogy a Dada úrral való koalíció az egyetlen op koalíció az egyetlen opció. Nem látok mást, mint a pro-európai, Európa párti koalíciót, amelyet Prahatiuk úr vezet majd. Alapvetően csak ennyit tudok válaszként adni, ami az amnestiával kapcsolatos, nem tudok mást mondani, mint amit a nemzetközi szervezetek és a civil szervezetek mondanak, alapvetően kritikusak az új törvényel szemben. Érthető persze, de szimptomatikus, hogy Dodon úr is a végén támogatta ezt. Ez is azt mutatja, hogy egyfajta kartel működik Moldovában. az, opozit, az ellenzék és a kormányzó párt között. A jelentés bár tudom, hogy nem könnyen érthető, de mégiscsak keményebb lesz a kormányal szemben. Ha megnézik a mikrofinanciális támogatásokat követően végzett véleményfelmér kutatásokat, akkor a trend az az volt, hogy az emberek percepciója az volt, hogy végül is az EU segít majd, tesz valamit. Ez a fajta narratíva a gyerekek azt tartalmazza, hogy a gyerekekre segít a, a óvodákat fog létrehozni, stb. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy az emberorientált reformok felé haladjanak. Az az érzés, hogy a támogatás, a pénz, amely az EU-tól jön, a, a hatalmon lévők zsebében landol, ezen kell változtatni. Az utolsó kérdés pedig, ugyan részben ezzel már foglalkoztam, de hadd mondjam el, hogy az tény és való, egyetértek, hogy törvényellenes dolgot kormány ne kövessen el. Moldovában a bírósági határozatok nem értelmezhetők az ország helyzetének szélesebb kontextusban való értelmezése nélkül azt, hogy az intézmények hogyan vannak bizonyos személyek alá rendelve, hogyan bánnak ezekkel, ezt látni kell. Nagyon sokat írtam már erről különböző elemzésekben. Tehát ez lenne a válaszom. Nem hasonlítható a moldovai helyzet a lengyelhez, semmiképpen sem. Ez mindenképpen igaz, köszönöm. Köszönöm szépen, Károsz úr. Köszönöm az igen kritikus értékelést is. A szakbizottságban a kollégák zöme természetesen egyetért a véleményével, a súlyos politikai helyzetet valóban mi is ugyanúgy értékeljük. Mellesleg kollégák, azt hiszem, ez az első alkalom ebben a ciklusban, hogy Moldováról a román kollégák részvétele és felszólalása nélkül beszélünk. Általában a Moldáviáról beszélünk, akkor a román, románok mind itt vannak, de ma nem. Úgyhogy beszélhetünk Moldováról anélkül, hogy a román kollégák itt lennének. Ez egy újfajta tapasztalat. Akkor most nézzük az új geopolitikai váltást, és nézzük meg Grúziát Elszi asszonynak adom meg a szót 10 percben. Köszönöm szépen. Miki Elidze asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk a jelentés kapcsán, hogy beszéljünk. 2016-ban az EU és Gru- eh, Georgia igen nagy kihívással szembesült a társulási szerződés és a szabadkereskedelmi szerződés letárgyalása és aláírása. A végrehajtás szintjét is elemezni kellett, külön a, polit- a társulási szerződés politikai részét. Ezért elsősorban a jó irányítás, jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása, alapvető szabadságjogok érvényesülését vizsgálták, a kommunikációs eszközök tömeg, kommunikációs eszközök és a pénzügyi szektor terén. A végkövetkeztetés az, hogy az ország szisztemikus kihívással szembelül, a, pol- a társadalási szerződés politikai részének végrehajtásával kapcsolatban. A végrehajtás tehát hiányos a, a végrehajtás 2016 óta eh, tehát eh, hiányos ahhoz, hogy eh, a főbb következtetéseket összefoglaljam, és a főbb hiányosságokat, amelyek a társulási szerződés politikai részében tapasztalható. Először a legfontosabbról beszélnék a szakpolitikai területek irányításában. A demokrácia az országban a politika személyre vonatkoztatását jelenti. Egy olyan ország Georgia, ahol a különböző hatóságok egy vezető tartja fogva az országot, az uralkodó párt személy, vezető személye. Ezzel a társadalmat olyan helyzetbe kényszerítik, amivel a kormányzatot nem tudják meggyengíteni különböző módszerek vannak az állam fogvatartására és a társadalom megbénítására. A demokratikus átmenet és a 2012-es sikeres hatalomátadás a grúz demokrácia sikerének értékelt aktus volt, de az uralkodó párt, a kormányzó párt időközben megmutatta, hogy a demokratikus változások nem mindig jelentik azt, hogy sikeresen áttérhetnek a demokráciára. A demokratikus intézmények még mindig gyengék, és ez a következő kihívás a fékek ellensúlyok rendszere is gyenge. Ne, nehéz az egy párt dominálta államot megszüntetni. Alkotmányos többsége van a, a kormányzó pártnak minden szinten, mind a három szinten a végrehajtó szervezet dominál a parlament és a bírói kar fölött, ami kétségesé teszi a bírói kar függetlenségét. Az az uratkodó párt emiatt még erősebb, a lakosságot egyirányú szavazás felé tereli, és az ellenzék nem vehet részt a, a választásokon. Az állam elnökének helyzete az alkotmány szerint gyenge, jogalkotási változásokban részt vehet, de mindig felülírhatják a véleményét. A biztosítani kell a pártatlanságot, a, függ, a bírák függetlenségét és szakmai hozzáértését az országban. Ezek sokkal ezek súlyos kérdések, de van további súlyos probléma, ami a hatékony független nyomozás és a, a politikai és bűnügyi eljárásokban a vádlottak, illetve a, az érintettek politikai igazsága, bírói pártatlansága. Politikai befolyás továbbra is erős a bírói kar és a civil társadalom fölött az országban egyaránt. Az ügyészek gyakran az igazságügyi miniszter és egy bíró érdekek között kell, hogy egyensúlyozzanak. a kiválasztás, bírók bírák kiválasztása, értékelése, előléptetése továbbra is problematikus az országban. Egy további változás, amit az emberek a demokratizától váltak, az az ország demokratizálódási folyamata és decentralizálása. 2017-ben már világosá vált, hogy ez nem valósulhatott meg, épp ellenkezőleg egy új önkormányzati kódexet vezettek be az önkormányzati képviselők számát a helyi szinten csökkentették, ami az irányítás hatékonyságát negatívan befolyásolja. Az alapvető szabadságjogok és emberi jogok érvényesülésével igen jelentős a különbség a kisebbségek, vallási, etnikai, szexuális kisebbségek jogainak érvényesülése, a gyűlöletbeszéd politikusok részéről sem ritka, különösen a, a kormányzó párt részéről, amely a büntetlenséget sugalja a társadalomban az ilyen jellegű cselekmények elkövetőivel szemben. Mindez tehát radikalizálódást idézett elő a grúz társadalomban, elsősorban a kisebbségekkel szemben. Általában az egyház befolyása is jelentős, és az egyház is az, a kormányzó pártnak a véleményével összhangban ösztönzi az ilyen felfogást. A Afgán Mohtali esete például újságíró esete igen jellemző a civil társadalmi szervezetek működéséről a kormányzat dönt, az újságírót is Azerbajdzsánba helyezték át, um, a, az újságírók ellen akárhová is menekülnek, az ottani hatóságok is a grúz érdekek értelmében indítanak nyomozást. A Szárkásvéli kormányzat idején a tömegkommunikációs eszközöket eh, jelentősen támogatták, az úr, új kormány pedig új módszerekkel lépett fel a tömegkommunikációs eszközök szerkesztését és hírszerkesztési politikájának irányítását vette át. Ez volt például a televíziós csatornáknál, a bírói kart is felhasználják ezekben a célokba, célokra. Az állami hír szóróállomásokat államilag irányítják, és egyértelműen kormánypárti programokat sugároznak. A grúz ortodox egyház szerepe is változott, bár Grúzia szekuláris állam, az ortodox egyház jelen befolyása egyre nagyobb az állam és a társadalom fölött. Mindezt támogatja és ösztönzi a kormányzó párt, a társadalom szemében egyre erősebb. Éppen ezért a, az egyház a társadalom úgy látja, hogy amiatt, hogy rendszeres meghívást kapnak az egyház vezető képviselői állami eseményekre, ez az egyház befolyásának erősítését jelenti. Vannak azonban pozitívumok is, erre szeretnék áttérni, például a az ifjúságpolitika. Az államépítés és demokrácia kapcsán a, az országban a helyi kultúra nagyon nagy hangsúlyt kap. A Grúzia igazából szexista ország, de a retorika szintjén egészen más a helyzet. Az ifjúsági E, programokon keresztül azonban mindez érezhető a keleti partnerség kontextusában is. Tulajdonképpen itt e, csak abba hagynám, nem befejezném, várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. el kell Elkálnyéte kollega az első. Köszönöm szépen. És én is megkérek mindenkit, hogy e, vegye fel a helysz a fejhallgatóját, mert anyanyelvemen szólok. Köszönöm szépen Grúzia tulajdonképpen sokkal jobb helyzetben van, mint a másik két társult ország a reforma kapcsán. A demokrácia úgy tűnik, mintha működne. Aggaszt azonban, a párt összenő a párt vezető személyével nem lehet egyszerűen fellépni sem ellene, hiszen ellopják az államot, fogjulejtik a politikai vezetők. A hatalmon lévő Grúziában végig kellene, hogy gondolják, hogyan működik a valós demokrácia. Úgyhogy azok, akik a hatalmon vannak, ki kell, hogy alakítsanak egy megfelelő kapcsolatot az ellenzékkel szemben is. Tisztelni kell, lehetőséget kell adni, hogy a döntéseket befolyásolják, a választók érdekeit kell képviselniük. E területen nagyon sok tennivaló van még a hatalmon lévők számára és a szellenzék szempontjából is, az igazságügyi rendszerről nem is beszélve. Köszönöm szépen. Módi asszonyt kérem meg röviden. Thank you very much, and again, uh, thank you for... Köszönöm szépen, köszönöm ezt a beszámolót, köszönjük a tanulmányt, amelyet elkészítettek. Elolvastam ezt, hiszen um, Grúziával uh, mélyrehatóbban foglalkozom, és én magam is kihangsúlyoznám mindazt, amit a kollégám mondott korábban, hogy ez egy jó kezdeményezése volt a szakbizottságunknak, hogy vizsgálja meg közelről és mélyre hatóan a társulási megállapodások végrehajtását az egyes országokban. Lássuk, milyen hatással vagyunk, hogyan alakulnak a kapcsolataink az érintett országokban. A parlament több agályát hangoztatta a grúz kormányjal való tárgyalása során, az előrehaladás hiányosságát hangsúlyoztuk. Amikor az ön jelentését olvastam, azon gondolkoztam el különösképpen, hogy a megtörtént pozitív változásokat nem kellőképpen hangsúlyozzák ki. Például beszél az ügyészség átalakításáról, de a civil társadalom bevonásáról a főügyész kinevezése során nem beszél, pedig ez egy nagy előrelépés. Vagy a korrupció elleni, az ország korrupció ellenes listán való előrelépését sem emeli ki. Úgy gondolom, hogy a reformok kontextjében, kontextusában érdemes volna az eredményekről is beszélni, míg Moldovában nem voltak eredmények, Grúziában igenis beszámolhatunk eredményekről Például az alkotmányos vált reformok is sikeresnek mondhatóak. Egy szóval az árnyék nem egynemű árnyat vett a társulási országokra, van, ahol az árnyék halványabb, van, ahol sötétebb, és Grúzia kormánya persze, hogy többet is tehetne, de azért nem mondhatjuk azt, hogy teljesen eredménytelen volna. Sokkal több pozitív eredményről tudnék beszámolni, mint amiről az ön jelentése beszél, ezt érdemes volna kihangsúlyozni. Köszönjük. Jurek úr, tessék. Dziękuję bardzo. Ja chciałem... Köszönöm szépen. Egyet szeretnék kérni. Egy témáról szóljon még, kérem. Az ortodox egyháznak mi a szerepe, mi a pozíciója? Ön az egyház radikalizációjáról beszél. Hol radikalizálódott és hogyan? A egyház egy fontos intézmény, is, áll, teljesen rendben van, hogy néha megjelenik a médiumokban is. A Lisszaboni szerződés kötelezettséget ró az intézményekre, többek között a tekintetben is, hogy az egyházokkal is a vallási közösségekkel párbeszédet folytassunk. Nem gondolja, és ez már a következő Ukrajnáról szóló kérdésre is átutal, nem volna tehát helyes kérdezem minnyájunktól, de öntől is, hogyha az Európai Unió az nagykövetével, vagy más intézményei által fontos egyházi intézményekkel párbeszédet folytatna azokban az országok, a keleti partnerség országaiban és a tagjelölt országokban. hogyha a vallási közösségek úgy érzik, hogy nem figyelnek rájuk, akkor az Európai Unió nagyon rosszul fog kinézni, rossz helyzetben lesz. De ez nem egy választás lehetősége. A Lisszaboni szerződés ezt a kötelezettséget ránk hárítja. Kérdezem tehát, hogy hogyan látják önök az Európai Unió és a Grúz Ortodox Egyház közötti párbeszéd helyzetét, úgy gondolom, hogy a szakpolitikánk és a véleményünk során fontos volna kitekintenünk erre a kérdésre. Köszönöm. Jurek úr, Stetina úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csehül beszélek, tehát kérem, vegyék fel a fejhallgatójukat. Köszönöm ezt az előadást. Két nagyon fontos észrevételt tett ma. Egyrészt azt mondtam, hogy Grúzia megbízhatóan a fejlődés útjára lépett, de azt is mondta, hogy még mindig vannak politikai elítéltek, akik rácsok mögött senyvednek, börtönben ülnek. Mire gondolt ezzel a kijelentésével? Miután a grúz állam hatalomra jutott, az előző kormány 90 tagja ellen nyomozást intőttek, és 30-et elítéltek, többek között Szárkásvili volt elnököt. Erre gondolt? A politikai elítéltekkel? Azt is mondják, hogy Grúziában szelektív az igazságszolgáltatás? Erre utal tehát a felvetésével? Köszönöm. Gáler kollega, tessék. Köszönöm szépen. Az alkotmányos reform szerepéről szeretnék beszélni. Azt mondta, hogy jó irányba mutatnak ezek a reformok. Persze nem akarom összehasonlítani mondjuk Grúziát, vagy Moldovát, de hát voltak éppen itt mégis mégiscsak a pénzemberek határozzák meg a politikát, a nagy oligarchák. Nincs olyan nagyon nagy különbség Moldova meg Grúzia között e tekintetben. De persze Grúziában mégis jobb és stabilabb a helyzet. Az új alkotmány tekintetében mi volna az értékelése? előrelépésnek tekinthető, ez haladásnak, hiszen ezt a szöveget valóban alkalmazzák is. A Velencei Bizottsági értékeléséből én azonban azt olvastam ki, hogy bizony a végrehajtás tekintetében öm, vita van a szakértők között, hogy mennyiben valósult meg az új alkotmány, mennyiben szereztek neki érvényt, hogyan látják önök ezt. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló pedig Szonya Czúr, tessék. Köszönöm szépen. A grúz ortodox egyház szerepére szeretnék rákérdezni. A szakértőnk elég kritikus volt, mint hogyha bizony egy probléma volna, hogyha egyházakkal, vallási szervezetek képviselővel vennénk fel a kapcsolatot. Miért? Mondjuk a melegjogi szervezetek képviselőivel ezt mit cserélhetünk? Az egyházak képviselőivel, nem? nincsen még egy olyan kvázi kormányzati testület, amely új ideológikus volna, oly sok ideológiai szemellenzővel e, volna megátkozva, mint az Európai Unió maga. Mintha bizony az, hogy katolikus egy szó volna itt az EU-ban. Az EU a semlegességről papol, de a papok irányában viszont nem semleges. a gyűlöletbeszéddel vádolják meg, hogyha valaki vádolják meg ezt az embert, hogyha azt mondja, hogy a homoszexualitás a természet alapjogától való eltérés. Akár büntetést is kiszabhatnak azért, mert valaki ezt a meggyőződését hirdeti. Köszönöm szépen! Hát eh, nehéz lesz most 5 percben, 5 minutes for answer, nehéz lesz 5 percben válaszolni, de kérem, hogy tegye meg. Valóban nem könnyű ez, de megpróbálom ugyanis nagyon sok kérdés egy irányba mutatott. A demokrácia és az ellenzék jogainak tiszteletben tartása. Ez egy nagy kihívás Grúziában. A függetlenség óta nagy kihívás ez, hiszen a győztes mindent visz logikája érvényesül itt, a nemzeti, a regionális és a helyhatósági önkormányzati szinten is. Aztán a politikailag motivált fogvatartottak. Igen, azokra gondoltam, akik a kor- korábbi kormány tagjai voltak. De amikor a politikailag motivált büntetőeljárásokról beszéltem, akkor a minisztériumokon belüli a köztisztviselők irányában alkalmazott hozzáállásra is gondoltam. Ha valaki az előző kormányban volt, akkor kistiszt, köztisztviselő ide, köztisztviselő oda, lapátra tették, ha így mondhatjuk. Egy szóval a politikai leszámolás szelleme uralkodik. Persze, pozitív fejleményekről is beszámolhatunk. Az EU nagyon pozitívan állt Grúziához, most arra van szükségünk, hogy megakadályozzuk, hogy Grúzia egy moldáv irányba fejlődjön tovább. A megelőzés jobb, mint hogyha aztán létrejött a helyzet, és ezt akarjuk kezelni. Grúzia egy sikertörténet a keleti partnerség kontextusában. De a keleti kontextus, partnerség kontextusában ott van még Lukasenko vagy Aliyev is. Hát velük összehasonlítva nem nagy dolog sikeresnek lenni. De van itt még egy kérdés. milyen elvárást fogalmaz meg a lakosság az EU-val szemben, és mennyire frusztrált, hogy nincsen esélye a tagságra? Az EU most elismeri, hogy pozitív fejleményeket értek el, de erre a lakosság azt mondja, hogy ha ilyen jól teljesítünk, Grúzia jól teljesít, akkor miért nem jutalmaz meg az EU bennünket a tagság eh, esélyével? Akkor jön ugye az Oroszországgal kapcsolatos érvek. Úgy gondolom, hogy elég intelligensnek kell lenni, azt, hogy azt mondjuk, nem kaptok tagságot, tagsági esélyt sem kaptok azért, mert a demokrácia kialakításában nem voltatok eléggé sikeresek. Ez érthető volna. Ám, hogyha azt mondjuk, hogy a középszintű és alsószintű korrupció elleni harcban az ország elég sikeres volt, ez egy eredmény, de a magas szintű korrupció tekintetében talán siker nem volt ilyen nagy. Ugye ezt mérni sokkal nehezebb. maguk a korrupció elleni civil szervezetek sem rendelkeznek kellő információval, hiszen mondjuk a politikusok meg az üzletemberek mutyiznak, és a mutyi mutató, a mutyi koeficiens ilyen módon nem ad teljes áttekintést, akár a Transparency International mutyi koeficiense sem. Ami pedig az ortodox egyház szerepét illeti, a párbeszéd nagyon fontos, nagyon jó a párbeszéd. És az EU már az ortodox egyház intézményeivel fel is vette a kapcsolatot. A grúz ortodox um, egyház képviselő hivatalosan Brüsszelbe is eljöttek, elégedettek voltak a látogatással. Lehet, hogy többen közülük megváltoztatták az euról kapcsolatos elképzeléseiket, um, az európai integrációról való véleményüket megváltoztatták, talán. De amikor mondjuk a grúz kormány a diszkrimináció elleni törvény tárgyalásába bevonja az egyházat, akkor ez visszaüt, hiszen az egyház egyértelműen a szexuális alapon való diszkrimináció ellen száll csíkra. Ez a fajta integráció tehát nem kívánatos. A kormány ebben a kérdésben egyértelműen az egyház véleményét vette át. Ilyen módon pedig ezzel a társadalom radikalizációjához vezetett közvetett módon, hiszen társadalom ezekben a kérdésekben általában az egyház véleményét fogadja el. Köszönjük szépen! Most pedig a harmadik tanulmányhoz értünk Ukrajnával kapcsolatban. 10 percben adom meg a szót az előadónak, Tiuska úrnak. Tisztelt képviselők, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy meghívtak. Mindenek előtt pedig köszönetet mondok, hogy része lehetek ezen kollaboratív erőfeszítésnek, hogy az Ukrajnával, egyébek mellett Ukrajnával kapcsolatos társulási megállapodási kérdéseket megoldhassuk. Ami az Ukrajnával kapcsolatos társulási megállapodás végrehajtását illeti, ezt próbálom elemezni a rendelkezésre álló 10 percen belül. Kezdeném is azzal, hogy elmondom az egyértelműt, mi szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni valamit, amikor a végrehajtási előrelépést értékeljük Ukrajnával kapcsolatban. Ukrajna rendkívül komoly kihívásokkal néz szemben, mind a forradalom utáni belföldi stabilizációt illeti, mind pedig a külső nyomást illeti. Természetesen az a Krimfélsziget orosz anektálását kell megemlíteni, és a Dombásszal kapcsolatos helyzetet, valamint a közelmúltban konfrontatív gyakorlat alakult ki a környezetében. Az ukrán társulási megállapodás és ambiciózus végrehajtási menetrendje az országban nyomás alá került a nagyon negatív társadalmi, politikai és jogi tényezők miatt. Ennek ellenére komoly előrelépést lehet látni több területen. Továbbra is nagy kihívás, hogy nagyobb ösztönzés legyen az eddig lemaradott területeken is. Nagyon fontos, hogy mind a folyamaton, mind az eredményen lehessen javítani. Ami a megállapodás végrehajtását illeti, beszélni szeretnék az intézményes keretről, a DCFT végrehajtásáról és a jó kormányzással kapcsolatos reformokról. Elsőként, ami a társulási megállapodás végrehajtásának intézményes reformjait illeti. A végrehajtás ideértvén komoly EU-s joganyag átvétele mostanra 564 törvényt jelent, és ez komoly kihívást jelent intézményes szinten. De ami az intézményes keretet illeti a végrehajtási folyamathoz, a legnagyobb kihívás Ukrajna számára jelenleg már nem a korábbi koordinációs modell, 2014 óta egy kormányhivatal felelős ezért a folyamatért, hanem inkább a közhatóságok intézményes és igazgatási képessége ezt szeretném kicsit részletesebben kifejteni. A kihívás, ezen kihívás egy nagyobb probléma része. Ukrajnában a közszolgálat, a közigazgatás nem eléggé hatékony. Ez mostanra egy átfogóbb reform részét képezi. Ukrajna elindított egy csomagot, melynek célja, hogy számon kérhető, hatékony és hatásos legyen a közigazgatás. 2018. augusztusában az EU 15 és fél millió eurót irányzott elő a közszolgálat megreformására. Ezen pénzügyi támogatás az előző év jó előrelépésének az eredménye ami a 2018 júniusi értékelést illeti, a Sigma program is arra mutatott rá, hogy Ukrajnában a közszolgálat területén komoly előrelépések voltak. Ötből három pontot ért el Ukrajna egy EU-s felmérés során. Ötből egy pontot kapott, ami az intézményes képességet illeti, hogy a kormány a nemzeti törvényeket az EU-s joganyaghoz közelítse. Ennek az okait értelmezik, elemzik. Az egyik az, hogy nem megfelelő a szabályozási tartalom, nem megfelelő a tempója az, a végrehajtásnak, és nem megfelelő szinten található az EU-s joganyaggal kapcsolatos átültetés. Ami a társulási megállapodás végrehajtását illeti, nem optimális az állami intézmények működése, és ezért ennek következtében az ukrán társadalom nem bízik meg ezen szervekben. Ami a bizalmat illeti, 13,8%-os ez a bizalom az ukrán parlamentben, az ukrán társadalom körében. Ennek továbbgyűröző hatása az, hogy a reformokat mennyire tudják véghez vinni. Hogyha nincsen bizalom magában a jogállamban és a parlamenti működésben, ez egy általánosabb probléma. Ezzel átérnék a második kérdésre, ami a jogalkotási közeledést illeti, nem optimális tempóban működik mindez, és ez egy igazi probléma a rendszer szempontjából. Ami a jogalkotási közelítést illeti, ez különböző területeken is lemaradt, és a belföldi döntéshozók viselkedésének is következtében történik ez így. Továbbra is vannak még kihívások a sikerek elledénre. A növényegészségügy, az adózás, a vállalati ö, jog területén egyebek mellett. Az adó, az energia, a szénhidrogén termelés, a környezetvédelem és a közlekedés területén van szükség további előrelépésekre. És továbbra is igencsak zavaró az, hogy az adó hatóság nagyon komoly problémákat okoz. 150 milliárd ukrán lej értékben történik csalás, és ez több milliárd eurót képvisel. Az Üddeutsche Zeitung becslések szerint még nagyobb összegekről beszélünk, 5 milliárd eurótól esik el az ukrán állam az adóügyi csalások miatt. Szeretnék pár szót szólni a DCFTA végrehajtásáról és az ezzel kapcsolatos előrelépésekről. A kétoldalú EU-ukrán kereskedelem komolyan megnőtt 2016 és 2018 éveleje között. EU az első számú kereskedelmi partnerévé vált Ukrajnának, Oroszországot váltotta, és ami az Európai Uniós piacot illeti, az EU vált a legfontosabb kereskedelmi partneré 2016 óta, 2%-os a GDP növekedés ezóta. Az elmúlt években az ukrán gazdaság nem csak stabilizálódott, hanem javul is. 2017-ben ugye ez a tendencia folytatódott. Az ukrán export 30%-kal nőtt, és elérte a 17,5 milliárd dollárt, ez 2012 óta a legmagasabb. Ami az ukrán export intenzívebbé és extenzívebbé válását illeti az EU felé, ez kihatott arra, hogy a tarifa a teljes mértékben kihasználják, és itt elsősorban a mezőgazdasági termékekről beszélek. Az EU-Ukrán párbeszédet a tarifa kvótákkal kapcsolatban intenzívebbé kell tenni, és ezek rendkívül fontos területek. Ami a jókormányzati reformokat illeti, Ukrajnában méreható reformok vannak, de nem mindegyik reform folyik megfelelő tempóban de sok területen már nem lehet visszatérni a korábbi helyzethez. Az egyik ilyen terület a decentralizáció. A korrupció ellenes és igazságszolgáltatási reformok lehet, hogy rövid életűek, vagy nem maradnak fel sokáig a 2019-es választások után, parlament és elnök választások után. Az intézményes támogatás rendkívül fontos. Fontos, hogy a társadalom megbízzon a közhatóságokban, de továbbra is nagyon alacsony ezen bizalom szintje. Végül pár szót szólnék a monitorozás és az értékelés szükségességéről. A társulási megállapodás végrehajtása és ambiciózus reformtervek több gazdasági, jogi és társadalmi tényezőkből adódnak ami az értékelést illeti, nem szabad ezen tényezőket figyelmen kívül hagyni ebben. Az, hogy pragmatikusabb és prioritást élvező megközelítést alkalmaznak mind a társulási megalapodás végrehajtásában, mind általában a reformok területén, mindenképpen nagyon jó eredményekhez vezethetne. Az ukrán változások nem vissza még mindig megváltoztathatóak, és ezért továbbra is prioritásként kell kezelni az ukrán reformokat és azok támogatását a következő másfél évben. Van mandátum, felhatalmazás és komoly igény arra, hogy az ilyen szakpolitikai fejleményeket tovább vigyük. Az ukránok 66%-a bízik meg az EU-ban, és 70%-uk azt gondolják, hogy az EU-s integráció a politikai stabilitást és biztonságot szolgálja az országukban. Tehát a számok magukért beszélnek. Köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseket. señor ahora vamos con las preguntas. Primero el señor Galler. Köszönöm szépen, akkor lehetőséget adok a kérdések számára. this, uh, overview... Igen, köszönöm szépen az áttekintéssel kapcsolatban, hogy javarészt egyetértek az eredményekkel. A, az, hogy mennyire vagyunk képesek a legnagyobb kihívásokat párhuzamosan kezelni. Nos, erre vonatkozóan mi lenne a javaslata? Hol lenne hol kellene a fő koordinációs feladatot elhelyezni. Látom, hogy vannak folyamatban reformok, de ez nem koordinált, és nincs elegendő kommunikáció azok között, akik a feladatukat végzik. Nincsen ez az interakciónak nevezett együttműködés. Ön mit javasolna? Hol lenne szükség hova kellene a főbb koordinációs feladatot elhelyezni. Az elnök kifunkció, a miniszterelnök, mert véleményem szerint ez a két fő opció. Ez az egyik, a másik pedig, ami a vámmal kapcsolatos, igen, említette ön is már ezt a Süddeutsche-ben megjelent cikket, valóban a főbb, legfőbb bevétel elveszett, és ugye elveszik azt, ami a, az államot illeti. Kik ezek? Hol, hol történik ez? Ezek egyeztetett lépések a különböző határátlépő helyek között, vagy hogy működik? És tudott, ismerte mindenki előtt, hogy a vám területen egy ilyen rendszer működhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kálniéte asszony. Köszönöm, csatlakozom Michael Gallerhez, de, mint mondtam, um, um, litvánul szeretnék beszélni. Ukrajna tulajdonképpen megszállás alatt van. Folytatódik a háború, és ez nem igazolhatja a politikai hatalommal való visszaélést és a korrupciót a különböző vállalati érdekek erősítésére. A korrupciót, mintha elfogadnák, nem tiltakoznak ellene. A jelentésében ezt igen helyesen hangsúlyozta. A jogi keretek a korrupció elleni harchoz nem elegendőek. Nagyon sok mindent az oligarchák irányítanak, és az ukrán jogrendszer nem működik hatékonyan, ráadásul függ a politikától. Úgy gondolom, hogy kötelességem óva inteni mindenkit, hogy nem lesz végtelen az ukrán nép türelme. 70% bízik a kormányban, de ez nem lehet jogalap a kormány számára e, mindehez. Lépni kell, mégpedig úgy, hogy a következő választási eredmények azt fejezzék ki, hogy a nép nem káoszt akar. Ha Ukrajna Európát választja, akkor ez megtörténhet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, az Európai Unió Brexit-tel érintett brit politikusaként, és már 2002-ben mondtam, hogy Ukrajnának Európai Uniós perspektívája kell, hogy legyen. Nagyon örülök, hogy több mint egy évtizeddel később az ukrán emberek 70%-a már egyetért ért velem, és bízik a, az EU-ban, bárcsak ez lenne valóban a jövőjük. azért is, mert az Európai Uniónak is fontos Oroszország, amely Ukrajna legnagyobb kereskedelmi partnere. Örülök, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy a három legnagyobb keleti partnerség országával tárgyalunk, és beszélünk róluk. Ukrajna méreténél fogva befolyás, világszintű befolyása miatt is, és, az, és a hatalmas politikai és gazdasági hangsúly miatt, ami a krím megszállás és a folyamatban lévő dombacki konfliktusok miatt vannak, kiemelten fontos. A vám az egyik kérdés, amit kiemelnék, a korrupció és kérdés, hogy az ukrán vámhatósággal hány oligarha van kapcsolatban. Két dologra szeretnék azonban külön rákérdezni a jelentésből. Az egyik az, hogy ez a deoligarchializálás a privatizációs folyamatban. Erre valóban szükség van, a decentralizálásra is, de mindenképpen a korrupció megszüntetésére. És mi a véleménye a korrupció ellenes bíróság létrehozása, ezt jövőre tervezik, ami majd felváltja a Nemzeti Korrupció ellenes hivatalt amely már kiváló munkát végzett eddig. Vajon ez -e a jó megoldás, a jó irány? Hiszen a korrupció az első számok probléma, és az egyensúly hiány az állami források elosztásában. Köszönöm Tenok úrnak, Astravicsis kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a, a szakértőknek a munkáját. Az ukrán tanulmány is kiváló, nagyon sok politikusnak kellene használnia. Azok a szakértők, akik az ukrán reform folyamatban részt vettek, a civil szervezetekkel együtt, úgy gondolom, nagyon örülnének, hogyha ennek a tanulmánynak ukrán nyelvű fordítását is olvashatnák, ugyanúgy, mint a, a moldáv és a, illetve román és a grúz fordítást is biztos használnák. Az EU haté, támogatási programok hatékonyságára kérdeznék én is rá. Nagyon sok ágazati támogatás érkezett oda. Péter Wagner fele például ezekért a a programokért, és nagyra értékeljük a munkáját. De ha megnézzük a, a helyszínen a végeredményét mindennek, akkor igazából nem az, mint amit vártuk. A második dolog, volt egyfajta kondicionalitás, amit ráerőltettek a korrupcióval kapcsolatban elsősorban Ukrajnára. 2017-ben folyt az a vita, párbeszéd az ukrán hatóságokkal, amelynek végeredménye a makrofinanciális támogatások bizonyos felfüggesztése is volt. Az ukrán politikusok, és az, vagy szakértők, és a, a lakosság ezt hogy értékeli? Köszönöm szépen. Schaffhauser kollega az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A három kérdéssel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, a három országgal kapcsolatban. Három ország, három csődöt mondott ország. Mindegyiknek van szecessionista területe, ön egyetérte velem. Három kudarcot vallott állam, Moldávia, Transnistria, Grúzia, és Ukrajnában Krím és Donbass. Három kudarcot mondott állam. Moldávia 1812, Georgia 1900, Ukrajna 9. század. Mindegyik állam tehát az Európa barát és orosz barát tendenciák között küzd, és ez lenne a harmadik észrevételem. A második észrevételem az, hogy Három korrupt államról beszélünk. Moldáviával kapcsolatban ez egyértelmű. Ukrajnával kapcsolatban 5 milliárd euró tűnt el, Moldáviában 1 milliárd, de hát még ennél sokkal több tűnik el valójában. Ennek ellenére az EU bőszen támogatja ezen mafiózó áramlatokat. Három csődöt mondott állam, három korrupt állam. Második észrevételem. A külpolitikánk moralizáló megközelítése lassan kifullad. Nem elég a jogállamiságban előrelépni az igazságszolgáltatás területén. Hogyha azt látjuk, hogy a mi politikánknak konkrétan milyen eredménye van Moldáviában, Ukrajnában, hogy korrupt felelőseket támogatnak. Ma Moldáviában az EU azt mondja, hmm, talán nem kellett volna ezt az Európa barátot támogatni, hogyha ez teljesen korrupt, hogyha orosz barát az elnök. Ukrajnában közben ugyanezt folytatjuk. Továbbra is adjuk a pénzt a korrupt vezetőknek, és továbbra is eltűnik az általunk folyosított támogatás. Harmadik észrevételem. A politikánk inkoherens. Dombászban azt mondjuk, hogy katonai agresszió volt annektálták. Rendben. Ez egyébként ellentétes a Minszki megállapodással. Tehát a mi politikánk ellentétes a Minszki megállapodással, az EU politikája. Georgiában ugyanerről beszélhetünk. Moldáviában ellenezzük a népszavazást, miközben 90% támogatta a Transnistriával kapcsolatos felvetés. Tehát inkoherensek vagyunk. Elnök úr, mindjárt lezárom elnézést, mindezt azért, mert nincsen geopolitikai megközelítésünk. A geopolitikai megközelítés az lenne, hogy a nyugat és kelet Európában nagyobb egységet képezne. Nem szabad megosztani minket. Európa kudarcot vallott. Köszönöm szépen, öt percben, ha válaszolna. Köszönöm az összes kérdést. Nem tudom, hogy sikerül-e mindegyikre alaposan válaszolnom a rendelkezésre álló időben. Nézzük. Akkor a, az elhangzások sorra, sorrendjében. Először is köszönöm Gáler úrnak azt, hogy a jelentés eredményét megosztotta velünk. Köszönöm szépen. Mind az adatokat, mind a szöveget. A kérdése, hogy a legfontosabb koordinációs pontot hova helyezném, ön is megválaszolta. A miniszterelnök és a, az Euróatlanti Integráció kormányhivatala kell, hogy legyen. Ez is egy elismert hivatal, legalábbis a lakosság jelentős részébe számára elismert hivatal. Szoros együttműködés kell a, a deleg, az ukrán delegációval is, és a kormányhivatal igen ambiciózus kampányjal nagyon sok mindent ter, e, tesz már etéren is. Nem csak az EU intézkedések politika ö, ö, bocsánat, kommunikálása a terén, hanem a statisztikák azt mondják, hogy a korábban a lakosság 70%-a, több mint 70%-a nem ismerte sem az EU-s támogatások létét, sem pedig a programokat, amelyek az országban már működtek. Nos, ezen változtatott ez a hivatal. Igyekeznek a, a politika alakításának a ciklusát is módosítani. A kétirányú kommunikáció ami azt jelenti, hogy, hogy hall, meg is kell hallani, amit a lakosság mond. Tehát már tartalmazza a lakosság felé a jogszabályi változások várható eredményét is. Ez az a két fontos feladat, amit jelenleg már a kormány és az EU, euróatlanti integrációs hivatal és az EU delegáció már végez. Ez az 5 milliárd euró, hogy hol, hol az a pont, ahol a vám rendszeren belül ezt ki tudják sajátítani. Nos, a becslések a következőt mondják. Az Eurostat statisztika az ukrán importot veszi, és az ukrán hivatalos statisztikákat arról, hogy mennyi adót szedtek ezután be és a, a különbség az 5 milliárd euró, ami eltűnt. Import Ogyesszában, vagy más mellékutakon, a szárazföldi határ, az EU tagállam és Ukrajna között mind lehetséges pont. Valószínűleg a vámhivatalnak kell ezt alaposabban megvizsgálnia. A második kérdés, amit eh, Kanyéte asszony tett fel. A, az Ukrajnával kapcsolatos dilemmákról. Egyrészt ugye a korrupció elleni harc, az igazságért való küzdelem, mindenki számára igazságot jelszava alatt, és amit látok, a jelenlegi rendszer erőfeszítése, hogy önmagát megőrizze. Valószínűleg ez minden rendszer természetes reakciója, de hát azért ez a, a bizalomban tükröződik, a kormány iránti bizalomban 25%-os csak. Nos. Másrészt pedig késlekedik a korrupció ellenes bíróság felállítása. Ha ez működne, akkor az azt jelenteni, hogy a meglévő politikai felépítményt is vizsgálná. Valószínűleg egymásnak ellentmondó program lenne, vagy menetrend lenne a kormány szemszögéből. Volt egy kérdés Ukrajna európai jövőjéről, kilátásairól. Meg kell, hogy mondjam, hogy a lakosság alapvetően Európa párti. Ezt nem csak a legutóbbi felmérések mutatják, hanem az a három ciklus is, amely a három forradalom kapcsán az országot demokratikusabbá tette. A, az ország alkotmányos elvében az euróatlanti integráció megvan. Ez pozitívum, illetve ezt szeretnék, ez pozitívum. A lakosságnak azt kell tudni, hogy ezt a kilátást ne vegyék el tőlük, például a következő választásokban. A brit képviselő kérdezte a korrupció ellenes bíróság helyzetét, hogy mikorra születik meg. A becslések helyesek, nagyon sok szakértő mondja, illetve véli, hogy ez év végére már feláll. Persze vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a következő választási ciklusig, ami 2019-ben lesz, vagy választásig 2019-ben nem fog felállni az eljárás folyik, ugye most választják ki a bírákat, augusztus elején volt a jelölések lezárása, és ha jól tudom, akkor szeptember 10-én hívták meg a nemzetközi feleket a saját jelöltek be, ö, felállítására. Nem lehet tudni, hogy mikorra áll össze véglegesen a bíróság és persze a, a több mint 600 függőben lévő ügy nem fo- ami most a Nemzeti Korrupció ellenes hivatalos, hivatalnál függőben van, nyilván nem fog egyszerre rögtön átkerülni a bírósághoz. Sajnos nincs a többi kérdésre már időm, de csak javasolni tudom, hogy nézzék meg a jelentést. Nagyon sok minden van az EU programok végrehajtásáról. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm az előadóinknak. Kicsikét túlléptünk az idő határon, de nagyon nagy volt az érdeklődés a képviselők között. Köszönöm. Continuamos, no? Continuamos? Hát akkor folytassuk, és én spanyolul fogok beszélni. És most pedig megvizsgáljuk a jelentés tervezeteket. Astrevicius kollégával először is az EU Moldáviával kötött társadalmi megállapodásának végrehajtásáról szóló jelentést. nagyon erősen megfogalmazott sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el Strasbourgban, júliusban, és azt látjuk, hogy nincsen igazi előrelépés Moldovában a közelgő parlamenti választásokra gondolva, ez különösen nyugtalanító. Asztrovicsis Szkola, tessék parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégáim, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a jelentés tervezetemet Moldováról, a társulási um, megállapodás végrehajtásáról. Négy évvel az megállapodás aláírása után melyben a szisztematikus politikai és gazdasági reformokról van szó, a valóság nem felel meg az elvárásoknak, a társadalási megállapodásban foglalt kötelezettségeket nem teljesítették. Egy-két területen pozitív fejleményekről van szó, például a pénzügyi vagy a bankágazat tekintetében. A bilaterális kereskedelem jelentősen nőtt, a cégek, a vállalkozásokra vonatkozó szabályok javultak, de vannak fejlemények, amelyek folyamatosan árnyat vetnek a politikai és demokratikus normák betartására. A jogállamiság, a médiumok szabadsága és a civil társadalom helyzete aggasztó az Európai Parlament által rendelt jelentés, vélemény, szakvélemény, amelyet bemutattak nekünk, arra a következtetésre jut, hogy a reformok nem kielégítőek Moldovában. Az Európai Unió és Moldova elkötelezett partnerek. Éppen ezért világossá kell tennünk, hogy mely területen várunk el más fejlődési sebességet, és hogy hol nem vagyunk elégedettek a jelenlegi eredményekkel. A múlt évben elfogadott választójogi törvény, amelyet a Velencei Bírós Bizottság is bírált, például az átláthatóság és az elszámoltathatóság megteremtésének legfőbb akadálya. Az igazságügyi rendszer reformja, az igazságügyi rendszer függetlensége, a jogállamiság szabályai, a korrupció elleni harc felgyorsítandó. Ezért az a döntés, hogy a kisinyovi uh, választásokat eh, érvénytelenítik, és ilyen módon a megválasztott főpolgármestert elbocsátják, igen aggasztja a nyugati kormányokat. Tovább csökken a civil társadalom ö, szerepe és lehetőségei Moldovában, ez is aggaszt bennünket. Ezen felül az adóreform csomag és a tőke amnestiára vonatkozó javaslatot mélyrehatón kell elemezni, hiszen elképzelhető, hogy ez korlátozná Moldova lehetőségeit a korrupció elleni harc és a pénzmosás elleni harc területén. Kollégáim, mindezt elmondva úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a feltételessége elvét kell alkalmazni a mikrofinanciális támogatás területén, és mindenfajta makrofinanciális támogatást csak akkor lehet engedélyezni a jövőben, hogyha a februári parlamenti választásokat megtartották, és ezek természetesen elfogadható feltételek mellett zajlanak. Feltéve tehát, hogy a nemzetközileg elismert normákat betartva tartják meg a választásokat. Időközben folytatnunk kell um, a hatóságokkal és a civil társadalommal a kritikus párbeszédünket, biztosítva így, hogy um, még hatékonyabban legyünk, és eredményorientáltak legyünk. Elnök úr! Meg szeretném köszönni az AFET titkárságának, elsősorban Julien kollégánknak a segítséget e tervezet elkészítésében. én várom az önök észrevételeit, meglátásait annak érdekében, hogy véglegesíthessük a szöveget és örömmel tekintek a további viták elébe, hiszen Moldova elkötelezett partnerei csak úgy lehetünk, hogyha valóban figyeljük, hogy betartják ki a társadalmi megállapodásban foglalt ígéreteket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Asztrevicsis úr, most pedig megadjuk a bizottságtól jövő Üdvözlöm a bizottság jelenlévő képviselőit, de először a képviselőknek adom a szót, Gáler úr először. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőn Kovacsev kollega véleményét olvasom fel, aki sajnos már nem tud itt lenni. Idézek tehát. Meg szeretném köszönni Astrevicius úr kemény munkáját, mely a jelentés előállításához vezetett, és amely felveti a társulási megállapodás végrehajtásával kapcsolatos fő aggájainkat, amelyeket egyébként az elmúlt hónapokban többször felvetettünk itt a szakbizottságban. A kisinovi polgárőrmester választások érvénytelenítése, valamint az ellentmondásos választási reform, amely nem felel meg az EBESZ és a Velencei Bizottság ajánlásainak, csupán két szimptomáját mutatják a demokratikus elvek eróziójának, mely megtörténik az országban. A szelektív igazságszolgáltatást az ellenzékiek megfélemlítésére használják, az igazságügyi eh, hatóságok befolyásolják a választásokat, és itt is sérül a jogállamiság elve. A médiumok szabadsága korlátozik, és a civil társadalom képviselőit is megfenyegetik a demokratikus elvek, a jogállamiság, a médiumok pluralizmusa nem érvényesülnek, és ez az Európai Unió alapértékeibe ütközik, amely alapértékeket a Moldovával kötött társulási megállapodás határoz meg. Ez ezekkel való visszaélés nem elfogadható, ezért még egyszer megismétlem, amit a parlament a 2018. júliusi állásfoglalásában meghatározott. Minden jövendőbeli kifizetést csupán azután lehet folytatni, hogyha az országban a nemzetközi normákat betartva bonyolították le a parlamenti választásokat. A Moldav kormány mindig biztosított bennünket pozitív szándékairól, de az eredmények ezt nem követik. Ahhoz tehát, hogy a párbeszédet sikeresen tudjuk folytatni az EU és Moldava között, és még fontosabban a moldáv állampolgárok életének javítása érdekében itt az ideje annak, hogy a kormány cselekedett cselekedeteket tegyen, lépjen, és ne csak beszéljen, hanem most már a parlament is a cselekedetei alapján ítélje meg őket. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr. Fleckenstein képviselő. Elnök úr, kedves képviselőtársaim, a mi részünkről is köszönettel tartozom az előadónak, köszönjük a munkáját. Sok pontban abszolút egyetértünk a jelentésben foglaltakkal, többek között a Kisinovi megválasztott polgármester leválasztása, leváltása kapcsán mondottakkal egyetértünk. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt nincsenek rendben a dolgok. Örülünk annak is, hogy a jelentés tervezete pozitív változásokról is beszél, Egy szóval nem hiszem, hogy nehéz volna kompromisszumot találnunk a jelentéstervezetről. De három aggályunk is van. Melyek ezek? A Velencei Bizottság nem a pápa, én meg nem vagyok katolikus. A Velencei Bizottság, ez igaz bár, azt mondja, elmondja, hogy milyen normákat kell alkalmazni, milyen eljárásmódokat eh, kell alkalmazni, és milyen konszenzusra kell jutni. De a Velencei Bizottság mégsem írhatja elő egy országnak, hogy milyen választási rendszert vezessen be. Ezzel nem értek egyet, ha ezt előírják. Másodszorban ma. A plenárison nem döntöttünk amellett, hogy a finanszírozást felfüggesszük. Azonban, hogy ezt megtesszük, akkor ezt helyesen is jól kell tenni. Nem szabad itt egy ilyen kis kaput nyitva hagyni. A, mm, úgy, hogy a civil társadalom bizonyos szervezeteit a választásokig tovább finanszírozunk. Nem, akkor azt kell mondani, senki nem kap pénzt. Hogy a választások időpontjához kapcsoljuk ezt, hát nem akarok semmi gonoszságot feltételezni, de az, hogy egy demokratikus, tiszta választásokat bonyolítsanak le, ezt el tudjuk fogadni. E mögött nagy parlamenti többség áll, aki e mögött a vélemény mögött, hogy ezt követeljük ki. De mi úgy gondoljuk, hogy nem elfogadható, hogy a kifizetések felfüggesztése alól egyes szerveket kivegyünk. Hát ezt nagyon óvatosan kell megvizsgálni, hiszen nem akarunk egy közvetett választási kampányfinanszírozást folytatni az NGO-kon, a civil szervezeteken keresztül. Az utolsó aggályom általánosabb. Nem is tudom, hogy eljelentés kapcsán meg tudjuk-e oldani ezt a kérdést. Minél konkrétabb elvárásokat fogalmazunk meg, követeléseket a partnereink irányában, annál inkább tudnak ezeknek megfelelni, már amennyiben meg akarnak felelni a bővítési folyamat, mondjuk a nyugati Balkán államai tekintetében ugyanakkor mindig azba a probléma ütközünk, hogy egy elvet nagyon nagyra értékelünk, de nem mondjuk meg, hogy mikor teljesül az elv, mikor teljesülnek az elvárások. Azt hiszem, hogy ebben a konkrét jelentés kapcsán ezt a vitapontot nem tudjuk megoldani, de valamikor gondolkozzunk el mindezen. Köszönöm. Köszönöm. Helmut Scholz kapszó. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen Elnök úr, nyomatékkal köszönöm én is az előadónak a dokumentumot. Én is azt mondhatom, hogy nagyon sok mindennel együtt tudok érteni. Már a júniusi állásfoglalásunkban a helyzet megítélésünk nagyon hasonló volt, ugyanakkor a helyzet nagyon komplex politikai és jogi szempontból is. Fleckenstein kollega észrevételére szeretnek ugyanakkor visszautalni, legyünk konkrétak. Ezzel kapcsolatban egyébként majd módosítókat fogunk benyújtani. Legyünk konkrétak tehát a tekintetben is, hogy például a bank botrány felderítését eh, miért húzzák, halogatják. Erről beszéljünk konkrétan, vagy pedig a pénzmosás vágyat tekintetében fogalmazunk világosan, azért, hogy a nyilvánosság előtt is, és a moldáv társadalomban is megmutassuk, hogy markánsan követeljük ki a demokratikus elvek betartását, érvényre juttatását. Nem maszatodunk. Világos elvárásokat fogalmazunk meg, többek között például az állam, az igazságszolgáltatás és a gazdaság közötti hagyományos hatalmi ágak mm, elválasztása tekintetében hiszen az országban oligarchák aknázzák alá a demokratikus intézményrendszereket. Ugyanakkor az Inte kell mennem, de jelzem, hogy drámailag nő az egyenlőtlenség az országokban, Ukrajnában, Moldavában, akkor ez az egyenlőtlenség a korrupció malmára hajtja a vizet. És itt fel kell tennünk a kérdést, hogy az Európai Politik, Uniónak hogyan kell konkrét gazdasági, politikai és társadalmi ö, fellépését úgy kialakítani, hogy pozitív irányba vezessen ez. Remélem tehát, hogy egy-két módosítómmal gazdagíthatom és pontosíthatom majd a jelentést, és így valóban segíthetjük a moldáv csatlakozó társulási folyamatot, mégpedig belátható időn belül. Az utolsó felszólaló pedig ön. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző ülés részre szeretnék visszautalni. Amikor egy-két kollégát hallgattam, akkor azt mondhatom, hogy hát ha ilyenek a barátaim, kinek van szüksége még ellenségre is. Emlékeztetni szeretném egynémelyüket arra, hogy ez a szakbizottság Moldovába és Ukrajnába küldött egy delegációt, és engem ért a megtiszteltetés, hogy vezethettem ezt a delegációt, és persze a társulási és a szabadkereskedelmi megállapodás alkalmazását vizsgáltuk meg mindkét országban, tehát észrevételem a jelentés tervezetre vonatkozik. Meg szeretném közölni Astrivia um, kollégának a kitűnő jelentés tervezetet, ennek az megállapodásnak a végrehajtása, valamint a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása eredményekre vezetett. Javult a bankágazat átláthatósága és a bilaterális kereskedelem. El kell ismerni tehát az eredményeket, de az is, az is, lát, az is fontos, hogy a 2016-ban elkezdődött reformot folytassak. Az is fontos, hogy Moldova politikai feltételeknek is megfeleljen amelyek a hatékony demokratikus mechanizmusok működését biztosítják a jogállamiságot és az emberi jogi jogok tiszteletben tartását biztosítják. A makri financiális pénzügyi támogatás felfüggesztése ezzel is összefügg. Nagyon sajnálom, hogy Moldova nem tudta teljesíteni a feltételeket, és ezért a legutolsó fizetési trans kifizetését felfüggesztették. A moldovai választói törvény nem felel meg az EBESZ és a Velencei Bizottság ajánlásainak. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy csupán a parlamenti választások lezajlása után folyósítsuk az újabb támogatást, amennyiben a választásokat a nemzetközi normáknak megfelelően tartják meg. Végezetül pedig csak néhány szót olvasok fel jegyzeteimből az igazságügyi rendszer működéséről. Sajnálom, hogy az igazságügyi rendszert eh, alig kezdték el megreformálni, és ezért az EU pénzügyi támogatását vissza kellett, hogy vonja, hiszen Moldova nem bizonyítja be, hogy az igazságügyi rendszert át akarja alakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság meghívottjának 5 percben mondom meg a szót, majd pedig Sojbel úrnak, aki a keleti partnerség igazgatója. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Astravicius úrnak a kiváló jelentés tervezetért, amelyet most bemutattak. Ez a leginkább releváns területekkel foglalkozik a végrehajtás területén és a kétoldali kapcsolatainkkal kapcsolatban. Miután a Kisinovi főpolgármesteri választás eredményét érvénytelenítették, még inkább aktuálisá vált az, hogy a jogállamisággal kapcsolatos aggodalmainknak hangot adjunk. Ez már a társulási megállapodás végrehajtásával kapcsolatban is előkerült. Egyetértek hogy Moldovával kapcsolatban nagyon pontosan lehet fogalmazni. Egyetértek Fleckenstein úr felvetésével. Szeretném még kiemelni, hogy a tervezetben hangoztatott aggodalom a politikai párbeszéd tárgyát képezte az elmúlt két-három és több évben is, úgyhogy itt nem újdonságról beszélünk. Különösen tavaly a választási reformmal foglalkoztunk. A tanács következtetései februárból továbbra is relevánsak. Sajnos a Velencei Szakbizottság javaslatait nem vették figyelembe. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ezen választási reform folyamatot ennyire figyelemmel követték az elmúlt évek során. Nagyon fontos, hogy részletesen monitorozzuk az új választási rendszer következményeit a kampány és a választások során, a választás napján, és talán még fontosabb, a választások utáni időszakban fel kell mérni, hogy a demokráciára és a több párti rendszerre milyen kihatása van ennek. Igaz, hogy voltak előrelépések a gazdasági és a pénzügyi reformokkal kapcsolatban, sajnos viszont még nincsen megfelelő erőlépés az igazságszolgáltatás függetlensége területén, amely alása nem csak a korrupció ellenes intézkedéseket és a jogállamiságot, hanem a gazdasági stabilitást és növekedést is gátolja. Az igazságszolgáltatás reformja régóta esedékes, jól működő, független, pártatlan, számonkérhető igazságszolgáltatás – a korrupció nyomonkevetése, különösen a magas szintű korrupció, és itt ilyen sor nevét szeretném elmondani, és a jogállamiság tiszteletben tartása a fő eleme, ezekkel lehet az moldovai lakosság bizalmát visszanyerni az államintézmények iránt. Az igazságszolgáltatás reformját az előbbi, korábbi értékelésre kell alapozni, de továbbra is nagyon fontos, a legfontosabb az, hogy az elfogadott intézkedéseket végre is hajtsák. A bankreformról már volt szó, és ez is beárnyékolja a korrupció ellenes erőfeszítéseket. A külügyi tanács februári következtetéseiben egyértelműen fogalmaztunk, és ez továbbra is érvényes, mi szerint minden elkövetőt felelősségre kell vonni, attól függetlenül, hogy milyen politikpárthoz tartoznak, és természetesen az elveszett pénzösszegek minél nagyobb részét vissza kell szerezni. Nagyon fontos, hogy a nyomozást nem mondhatjuk, hogy átlátható és pártatlan módon folyt. Július 26-án az adóügyi reformcsomagot fogadták el. Úgy gondoljuk, hogy ez az adóamnestia rendszer a pénzmosás kockázatát foglalja magában. Tehát továbbra is részletesen kell elemeznünk ezen csomag következményeit, de egyelőre a nemzetközi partnerek szempontjából nem túl pozitív a visszhang. Ami az ellenzéki tüntetések megszervezését illeti, ezek továbbra is békésen folynak a főpolgármesteri választások érvénytelenítése óta, és fontos, hogy az ezzel kapcsolatos lépések továbbra is békések maradjanak. Fontos a békés tüntetéshez való jog tiszteletben tartása, és fontos, hogy a hatóságok megvédjék a tüntetőket. A média szektor helyzetét is fel kell mérni. Egy új audiovizuális bíróságot hoztak létre, és azt látjuk, hogy egyre inkább kartelesedik a média területe, és a kisebb média szereplők számára egyre nehezebb a részvétel Végül pedig összességében rendkívül fontos, hogy egyértelmű koordinált üzeneteket küldjünk a moldáv hatóságok felé, minden szinten el kell érni az, hogy a demokrácia és a jogállamiság veszélyes meggyengülését el lehessen kerülni, és már sokszor elhangzott a parlament különböző képviselői szájából, hogy nagyon fontos, ami a makroszintű finanszírozás, fenntartását illeti, hogy ezt feltételekhez kössük. Ez a fő eszközünk, amelyel befolyásolhatjuk a Moldáv köztársaság helyzetének a változását. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Sojbel úr, most Lanz Meredithnek adom meg a szót, aki a keleti partnerség igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr. Sübel úr a legtöbb főpontra rátért, de teljesen egyetértek az általa mondottakkal. Közben szeretnék én is köszönetet mondani Astrovicius úrnak és a szakbizottságnak összességében azért, hogy ennyire kiváló együttműködéssel értük el ezt a jelentést. Mindig is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy jelen legyünk és szorosan együttműködjünk a parlamenttel. Elsőként azt szeretném kiemelni, hogy rendkívül fontos, és ez a jelentés első bekezdésében is megtalálható. Tehát, hogy rendkívül fontos a társadalási megállapodás a moldáv polgárok számára. Erre kell koncentrálnunk. És nagyon fontos, hogy ez eredményeket is felmutasson. A Moldáv köztársaság fontos döntést hozott pár évvel ezelőtt, és ki kell emelnünk, hogy rendkívül fontos potenciállal rendelkezik ez a megállapodás hogy a moldáv polgárok számára konkrét eredményeket tudjon felmutatni. Andrus Kérne képviselő beszélt az előrelépésről, és hogy ez egy nagyon fontos cél. Na most ezt tudván természetesen egyetértünk, hogy komoly aggodalmaink is vannak. Astrovicius és más képviselők is beszéltek erről. Emlékeztetnék arra, hogy ami Hán biztos úr állásfoglalását illeti a Csiszinovi főpolgármesteri választások érvénytelenésével kapcsolatban, hát továbbra is ez egy központi probléma. Itt kimondja, hogy a független igazságszolgáltatás bármilyen politikai nyomástól függetlenül átláthatóan kell, hogy működjön. Nagyon fontos, hogy átlátható legyen a választások folyamata, és a demokrácia minden pillérje átláthatóan működjön. Azt gondolom, hogy a fő aggodalmok egyrészt az igazságszolgáltatás, fontos, hogy ez független legyen. Sajnos az egyik legnépszerűbb döntés az elmúlt másfél év során az volt, amikor az Európai Bizottság azt mondta, hogy egy centet sem fogunk a 28 millió euróból kifizetni az igazságszolgáltatás reformjára, mert úgy gondoltuk, hogy semmit sem tettek meg azért, hogy ezt megtegyük. Másodszorban a választások. Két aspektust szeretnék kiemelni. Elsőként komoly aggodalom már beszéltem a főképviselőről és biztosról a főpolgármesteri választása kapcsolatban, de jogosan a következő parlamenti választásokról is beszéltek már. Ez fogja tesztelni a demokratikus elvek működését a Moldáv köztársaságban. Ezzel kapcsolatban megerősíthetem, hogy a jelenlegi helyzetben a banki szektor nem kapott új támogatást az elmúlt időszakban, de természetesen a válság előtti időszaknak vannak még következményei, és minden egyes intézkedésünk a polgárok érdekeit szolgálja. A különböző térségekben támogatásokat kaptak, de ami ma már korábban meghozott költségvetési támogatást illeti, ezzel kapcsolatban már beszéltünk a makropénzügyi támogatásról és az ezzel kapcsolatos helyzetről. Még két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt egyetértek az aggodalmakkal, amelyekről Súbelőr és a képviselők beszéltek, ami az adógyi reformokat illeti, és az adógyi amnestiát. Nemzetközi szervek is elmondták ezzel kapcsolatban az aggodalmukat. Ami a banki csalást illeti, szeretnék két részt megkülönböztetni. Egyrészt örömmel mondhatom, hogy volt, tehát több rendszer szintű reformot már véghez vittek, és elindítottak, és jó úton járnak, hogy a jövőben ilyen esetekre ne kerülhessen sor. Ezt fontos kiemelni. Ezt tudván, ahogy Sübelőr is elmondta, felkérjük a hatóságokat, hogy hozzanak további lépéseket a nyomozás területén, hogy felderítsék, hogy ki volt a csalásért felelős. Fontos megkülönböztetni a rendszer szintű reformokat, amelyek úgy gondoljuk, hogy nagymértékben bevezetésre kerültek, és a nyomozással kapcsolatos aggodalmaink között. Ennyit szerettem volna elmondani, szívesen várom a kérdéseket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Valóban szívesen válaszolunk a kérdésekre, és Osztalic is úr az utolsó, és tulajdonképpen lezárhatjuk a napi rendi pontot. Köszönöm szépen én is, elnök úr, a kollégáknak, az intézményeknek. Azt hiszem, hogy egy irányban gondoljuk az előkészületeket valóban. Nagyon pontosnak kell lennünk akkor, amikor a moldáv fél el, elvárásait vizsgáljuk a mikrofinanciális támogatásokkal kapcsolatban. Másrészt pedig minden világos. Jó oldalon nyitotta ki a könyvet, tudjuk, hogy mit, mikor. Most már csak minden attól múlik, hogy milyen minőségben fogjuk a munkát bevégezni. Nagyra értékelem ezt a mai megbeszélést, hiszen megfelelő alapot ad számunkra ahhoz, hogy a zárójelentést megírjuk. Nagyon várom már, köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Osztravicsi úr, és a módosítók benyújtásának határideje szeptember 7-e 11 óra. Menjünk akkor tovább. Nézzük a következő napi rendi pontot, ez a második. Mamikinc úr jelentése, társulási szerződés az Európai Unió és Georgia között, de Múdi asszony szól. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedi, eh, kollégám nevében én vezetném fel a Grúz Georgia társulási megval, megállapodása még a nyári szünetben sem hagyott nyugodni engem. Arra, arra az adatok azonban csak tegnap álltak rendelkezésre, remélem mégis azért angolul sikerült elolvasniuk. Ez az első végrehajtási jelentés Georgiáról, és örülök annak, hogy az ukrán és moldáv jelentése párhuzamosan tárgyaljuk, így össze tudjuk hasonlítani ezeket, és talán javító, jobbító javaslatokat tudunk megfogalmazni. A társulási szerződés az egyik legkomplexebb, összetettebb EU nemzetközi megállapodás, kötelező kötelezettségvállalások az EU jog átvételére. Ezért tartom fontosnak a végrehajtási jelentést is. Egyetértünk a jogi, jogszabályi közelítéssel, hogy ez kell, hogy az értékelés alapja legyen, a kvantitatív mutatókkal és a különböző területeken való fejlődések. 2017-ben az európai integrációt felvették a grúz alkot, vagy georgiai alkotmányba. Ezen kívül Georgia új stratégiai dokumentumot készít elő, az Európai Uniós úti tervet, amelyben minden georgiai jogszabályt e, ellenőriznek a jogszabályi közelítés szempontjából. Ez tehát a, a társulási szerződés kötelezettségvállalásain túlmutat már. Vannak intézményi kihatásai is az országban a megállapodásnak. A megfelelő koordinációra lesz szükség a kormány parlament között az európai integrációs folyamat során. A koordináció folytató, folyamatosan javul. A parlament terve megszerű, megfelel a TSZ végrehajtási tervének, és a civil társadalmat is fokozatosan bevonják az európai integrációs kötelezettségvállalásokban. Pozitív mellúghatásnak tekintem, hogy a politikai szocializálódás és a különböző parastruktúrák a lakossággal erősödnek. Vannak persze kihívások továbbra is, adminisztratív képességek hiánya, a külföldi beruházásokkal való küzdködés, az, az igen hosszú időt igénybe velő, vevő jogszabályi elfogadások és a hiány végrehajtás. A végrehajtási jelentést szeretném kiegészíteni olyan fejezetekkel, amely megfelel a társulási megállapodás átfogó jellegének intézményi keretek a végrehajtásra, és az emberek közti párbeszéd, civil társadalom bevonása fejezeteket szeretném kiegészíteni, valamint intézményi rendelkezések fejezetével. Az ország továbbra is élen jár a keleti partnerség formátumában, és tudom, hogy az ott lakók rendkívül jelent, lelkesednek az első jelentésért, mert megmutatja, hogy mennyire jutottak előre az európai aspirációmban. Szeretném ezt tovább vinni az önök kívánságainak megfelelően. Végül telén egy javaslatot tennék, köszönetet szeretnék mondani, és elmondani azt, hogy a gyakorlati értékek erősítése érdekében arra kell figyeljünk, hogy a, a jogi, jogszabályi közelítés mennyire valósul meg. Ne figyeljünk olyan nagy mértékben a belföldi politik, vagy belpolitikára. Szükség van az országnak az európai integrációra, a kapacitás bővítésre. Meg kell mondjam, hogy a georgiai hatóságok jó munkát végeztek, de a politikai problémák a mai vitán túlmutatnak. Köszönöm szépen. És most akkor folytassuk a képviselői hozzászólakkal. Először eh, Tiner kollega, eh, Stetina kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Csehül szeretnék én is beszélni. És először is köszönetet mondani Manikén szúrnak az eddig elvégzett munkáért a jelentéssel kapcsolatban. Figyelmesen hallgattam a, az előbbi pontokban bemutatott tanulmányt, ami a georgiai társulási szerződés végrehajtását vázolta. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kritikus pont a médiapluralizmus, a bírói kar függetlensége. Nos, ezek azok a pontok, amelyeknél a jelentés megfelel a saját pozíciómból adódóan megfogalmazott álláspontokkal. Kérem tehát, hogy a jelentések inkább a valóságot tükrözzék a jogállamisággal irányítással kapcsolatban, és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Jörg kollégának. Jurek kollégának. Köszönöm. Részben valóban én is csatlakoznék ahhoz, amit az előttem, az előttünk megtárgyalt pontban már korábban elmondtunk valóban, jó lenne, ha egy ilyen szakbizottsági ülésen a különböző hídgyülekezetek, egyházak képviselőit is meg tudnánk hívni Georgiából vagy Ukrajnából egyfajta eszmecserére. Meghallgathatnánk őket, megtudhatnánk, hogy a, hit, a hitvéli közösségek mit várnak, milyen elvárásaik vannak. És talán Éppen emiatt magam is javasolnék egy módosító indítványt a jelentésre vonatkozóan. Az egyházakkal való párbeszéd részre. Egy javaslat, egy eljárásbeli javaslat az ezévi programunkra. Köszönöm. Köszönöm én is. Jurek úrnak. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót Sübel úrnak. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani, és nagyra értékelni azt, hogy milyen elkötelezett szerepet vállal a parlament az EU-grúz együttműködés, vagy georgiai együttműködésben, a társulási szerződésben. Két hét múlva, két és fél hét múlva fogunk az országba utazni, és nagyon jó, hogy tudjuk, hogy a, az ország lakosságának döntő többséget támogat minket ebben a munkában ez a legnagyobb támogatás, amit kaphatunk a keleti szomszédság programjában több mint 8 éve, 8 év alatt a lakosság több mint 80%-a támogat már minket. Igen, ambiciózus a program a társulással kapcsolatban, és Georgia valószínűleg a legambiciósabb partner is e területen. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a feladataik jelentős részét a tőlük telhető legjobb módon megoldották már határozottan kívánjuk mélyíteni és erősíteni a Georgiával a gazdasági együttműködést és a társulási szerződést konkrét eszközként arra felhasználni, hogy az EU-georgiai kapcsolatokat mélyítsük. Február 5-én, 2010. február 5-én volt az első tárgyalás, és akkor már E, az ország elnöke az Európai Unióval kapcsolatos együttműködés jelentőségét ha hangsúlyozta, az Európai Uniós menetrendhez egyértelműen alkalmazkodnak, és ez minden a folyamatban részvevő intézmény számára is világos. A delegációval, a bizottsággal való együttműködés keretében nyomon követjük a társulási szerződés, vízumliberalizációs viszonyítási alapok fejlődését, és a hiányosságokat, amely az együttműködés bizonyos területein felmer, felmerül. A vízum liberalizálása első tapasztalatai pozitívak, vannak persze kihívások, ezeket részben sikerült feloldani. A georgiai kormány pedig bámulatos előfesz, elő, erőfeszítést tesz a megalapozatlan menekült státuszkérelmek felderítésében és tisztázásában. A társulási szerződés részeként az EU továbbra is együtt kíván működni Georgiával a szükséges jogszabály közelítés, szolgáltatás közelítés területén a munkaügyi felügyelet a szolgáltatások nyújtása terén nagyon sok minden segítséget tudunk nyújtani az országnak. Aktív van részt vesz az ifjúsági partnerség programban és az ország és a CSDP együttműködésben, a, a közös védelem és biztonságpolitikai együttműködésben, a polgári védelem, határvédelem és a rendőri együttműködés terén. Természetesen nem kell megismételni, de meg, mégiscsak megerősítjük, hogy az Európai Unió támog, ö, ö, elfogadja az ö, Georgia területi függetlensége iránti igényét. Ez év elején már korábbi problémákat okozott az, hogy a kereskedelem oktatás mobilitás terén a georgiai lakosok számára lehetőséget biztosítsunk a szabad mozgása. az Európai Unió pedig a az orosz-georgiai eh, háború tizedik évfordulója alkalmából eh, megemlékezést tartott. A szólásszabadság, a médiaszabadság, emberi jogi eh, emberi jogok érvényesülésére vonatkozóan pedig párbeszédet indítunk. Ezek azok a területek, amelyek a, az igazságszabadság és Emberi Jogokkal Bizottság véleménye szerint még nem működnek igazán. Ősszel pedig a nemzetközi normáknak megfelelő kampányt fogunk nyomon követni. Már most látható, hogy milyen felfokozott elvárások vannak az országban. És köszönöm, Eh, hogy ezekben a mondjuk így megengedhető területeken részt vesznek az ellenőrző munkánkban önök is. Úgy gondolom, hogy az ország jól elvégezte a maga feladatait, és az Európai Unió boldogan támogatja a továbbiakban is. Hán biztos úr néhány nappal ezelőtt eh, jelentette be, hogy eh, a következő hív elején látogatást fog tenni Georgiában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lorenz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm annak Nekenz úrnak és a szakbizottságnak is a kitűnő együttműködést és a jelentés előkészítésében való velünk való együttműködést. Hasonló észrevételeket szeretnék tenni. Mi is úgy látjuk, hogy a társulási megállapodás Grúzia állampolgárainak előnyök előnyökkel jár, előnyöket biztosít számukra. Persze a politika világában gyorsan változnak a dolgok, de hát néhány évvel ezelőtt Grúzia egyértelmű döntést hozott, hogy ilyen irányba lép el. És ezért nagyon fontos, hogy kézzelfogható előnyökkel jár ez az új orientáció az állampolgárok számára is. Egyetértünk abban, hogy Grúzia a legjobban teljesítő ország, ezen országcsoportban nőtt a kereskedelem volumene, volumenem, a gazdasági szereplők esélyei javult, intézményi változások történtek. Ez nagyon-nagyon fontos változások ezek. A társulási megállapodás és ennek a végrehajtása, tehát új esélyeket kínál a grúz állampolgárok számára. A grúz ortodox egyházzal való kapcsolatról röviden szólnék. Mégpedig azt emelném ki, hogy fontos, hogy a kapcsolatokat ápoljuk, és ezek működnek, működjenek. Grúzia például kitűnő minőségű mézet állít elő, és a társadalmi megállapodásnak köszönhetően most már szabadon vásárolhatunk grúz mézet országunkban, én ezt nagyon tudom ajánlani. Fontos tehát, hogy az emberek lássák, hogy igazi a mindennapi életükben előnyökkel jár egy ilyen megállapodás, illetve egy ilyen politikai orientáció. Ezt mindenképpen támogatom. Jövő héten megnyitjuk az első keleti partnerségi európai iskolát, éppen Grúziumban. Ez megerősíti azt a megközelítésünket, hogy az emberekbe fektetünk be, a fiatalokat tekintjük a jövő zálogának. Persze nem szabad csak pozitív képet felfestenünk, egy sor kihívása áll előttünk. Az igazságszolgáltatás az egyik ilyen terület. Láttunk például nyugtalanságot is a nyár elején. Az, hogy az állampolgárok bízhassanak a független és um, igazságos igazságszolgáltatási rendszerben alapvető jelentőségű, és persze ugyanilyen fontos, hogy az elnök választásokat szabad és átlátható módon bonyolítsák le, ezt is nyomon fogjuk követni. Úgy gondolom tehát, hogy az ősszel nagyon fontos találkozóra kerül sor november 24-én, 21-én, a bizottság a grúz kormány képviselőivel találkozik. Ez Juncker elnök nyári látogatását követő legmagasabb szintű találkozás. Az a tény, hogy Grúzia megtette az ígéret, váltotta az ígéreteit, a fontos reformokat végrehajtottam, és ilyen módon a társulási megállapodás betűjét szellemmel és tettekkel követtem, egész hitettek ki. Köszönöm szépen, és most meg Moody asszonynak adom maga szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak meglátásait, észrevételét, és persze folyamatos aktivitását. Röviden csak annyit mondanék, hogy nem a mi feladatunk az, hogy a helyettesítő háborút vívjunk a Grúziával való kapcsolatunkba, hogy a vélemény különbségeinket a grúz állampolgárok hátán hordjuk ki. Ezt mondom hogy a kollégáknak is. A Grúziával végzett munka legnagyobb eredménye az, hogy az emberek jobban élnek, és több pozitív eredménnyel jár a társadalmi megállapodás számunkra. Erre kell koncentrálnunk, ez vezeti a munkánkat a Grúziával való együttműködés során. Persze a kommunikáció folyamatában is figyelembe kell ezt venni. Köszönöm még egyszer a kollégáknak az észrevételeiket, meglátásaikat. És persze örömmel tekintek a együttműködés folytatása elébe, és persze szeptemberi magas szintű ülés elébe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Módi asszony. A módosítók benyújtásának határidője szeptember 7-e 11 óra. Most pedig utolsó napi rendi pont a ma délelőtti ülés során Gáler úr jelentés tervezete az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtásáról. Gáler úr, önél szó. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Kedves képviselőtársaim, Ukrajna néhány nappal ezelőtt ünnepelte nemzeti ünnepét, 27 éve szuverén ország ez, de hosszú időbe tellett, hogy nemzeti identitását kidolgozza ez az ország. A történelem fényében ez persze egy természetes és elkerülhetetlen következménye korábbi eseményeknek. Ugyanilyen módon az is érthető, hogy egy tisztázási folyamatnak kellett lezajlani arról, hogy milyen fejlődési modellt kövessen Ukrajna, milyen politikai gravitációs központhoz szeretne közeledni Európában. Két demokratikus forradalmat folytattak le, és ezek mutatnak irányba. Sajnos sok áldozattal jártak ezek a, ez az út, és sajnos még ma is meg kell védenem agresszív szomszédja katonai támadásától Ukrajnát. Minden nap, minden héten ukrán embereket ö, támadnak meg és gyilkolnak meg volt Szovjetunió beli állampolgártársaik, az oroszok. Ukrajna ma szoros kapcsolatban áll az Európai Unióhoz, Unióval a modern társulási megállapodás és a vízummentes utazás jelzik ezt az együttműködést. Rendszeresen találkozókat folytatunk, le, folytatunk az ellenzéki politikusokkal, a kormány képviselőivel és a civil társadalom képviselőivel, ezek a találkozók európai mindennappá váltak. A társulási megállapodás aláírása után négy évvel valamint egy elmélyített szabadkereskedelmi zóna létrehozása után, és két évvel azután, hogy ezen utóbbi megállapodás hatályba lépett, egy pozitív mérleget tudok vonni most. Ukrajna egy-két fontos lépést tett az európai integrációhoz vezető úton, de komoly kihívások is megjelennek, és aggályok megfogalmazhatók az igazságszolgáltatás, a decentralizáció, az egészségügy, az energiállátás, az oktatás, és az egészségügy területén pozitív fejlődések tanúi voltunk, aggájainkat hangoztathatjuk, a megfelelő jogi keret, a korrupció elleni jogú keret kialakítása tekintetében, a pénzügyi átláthatóság és a számviteli ellenőrzés tekintetében. A decentralizációs reform folytatása nagyon fontos, de hiányoznak azok az intézkedések, amelyel az oligarchikus struktúrákat akarják lebontani. Fel kell szólítanunk az ukrán hatóságokat, hogy itt nagyobb erőfeszítéseket tegyenek ezen felül. A következő pontokra szeretném felhívni figyelmüket. Az elektronikus vagyon nyilatkozatok benyújtását eh, a civil szervezetek részéről meg kell szüntetni. Függetlenné kell tenni a legfőbb ügyességi hivatalt a legfőbb bíróságot kapacitással kell ellátni, hogy a korrupció elleni ügyekben hatékonyabban lépjen fel. A társulási szerződés intézményi keretét ki kell tölteni az Ukrajna és az EU részéről, és itt elsősorban is az ukrán parlament igazgatási kapacitásait kell növelni. Ezen felül a társadalmi megállapodás végrehajtását nyomon kell követnünk. Kedves kollégák, Ukrajna ma el, elnökének első ö, hivatali idejének lejárta előtt áll egy évvel, és a forradalom után megválasztott parlament is egy évig van még hatalmam, és a választási kampány meghatározza a mindennapi életet. Nagyon aggá, aggódva látom, hogy bebetonozni látszanak a vélemények. Négy évvel ezelőtt egyértelműen a modernizáció mellett szálltak síkra, de csalódottak a választók, nagyon nehéz személyes gazdasági életfeltételek mellett élnek, és a korrupciónak sem sikerült véget vetni sok állami hivatalban. A nyilvánosság a politikai, gazdasági reform fontos előrelépéseit még nem eléggé látja, nem is magyarázzák ezt meg számára, és nem tartalmaznak ezek kellő, kézzelfogható előnyöket. Fontos, hogy az állampolgárokról ne feledkezzünk meg, a számukra biztosított szolgáltatásokat javítsuk, a korrupciót pedig számolják föl. Nem mi, hanem ők. ők. A Nyári szünet miatt nem tudtam minden szempontra kitérni, és az elmúlt hetek fejleményére is kitérni, éppen ezért további elemeket is beemelek a jelentés tervezetemben. Többek között a természeti erőforrások rabló gazdaságáról szeretnék beszélni, például a folyókból az illegális homok kitermelés, vagy az illegális fa kitermelés nagyon aggasztó, Gyakran pártpolitikailag motiváltak a döntések, és ezek nem megalapozottak. Örömmel várom tehát a kedves kollégák kommentárjait, és köszönöm a figyelmet. Muchas gracias, señor Galler. Ahora tiene la palabra el señor Jurek. Köszönöm, Galler úr. Jurek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mindenképpen nagyra értékelem a jelentés fő elemeit. Ez nagyon jól részletezi az Ukrajnával kapcsolatos politikánkat, különösen ami Ukrajna szuverenitását illeti. De lenne a 20-as cikkkel kapcsolatban néhány észrevételem. A 20-as cikk felhívja Ukrajnát arra, hogy ratifikálja az isztambuli egyezményt. Természetesen ez megfelel a szakbizottság által kinyilatkoztatott célokkal, de nincsen összhangban az alapszerződés céljaival. Gyakran elhangzik az EU-s alapszerződés általános részeiben, hogy az EU nem lép fel, nem avatkozik be a család élethez való joghoz és más alapjogokhoz kapcsolódóan. A saját tagállamainkban is vannak olyan területek, ahol vannak ilyen ellentmondások. Például, ami a Bolgár Alkotmánybíróság bejelentését illeti a korábbi elnökség során, amely szerint az EU a bolgár alkotmányjal ellentétes. A külpolitikai kapcsolatainkban nem lehet egy konkrét ideológiai koncepciót terjeszteni és egy ideológiai változáshoz ragaszkodni. Tiszteletben kell tartanunk a nemzetek szabadságát. Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a szerinte a számára legpozitívabb álláspontot alakítsa ki, mint ahogy az bármely EU tagállam megteheti. Olyan kérdésről van itt szó, amelyről még folytatódnak a tárgyalások a saját tagállamainkban is, ezért nem szabad semmit sem rákényszeríteni Ukrajnára. Még valami a szociális kisebbségek védelmével kapcsolatban. Tudjuk, hogy Ukrajnának a szovjet megszállás alatt mennyire nehéz helyzete volt, milyen komoly problémákkal kellett megküzdenie. Voltak, akiket a lakhelyük elhagyására kényszerítettek mindkét irányban, és nagyon sok hasonló nehézséggel kellett megküzdeniük. Ami a római katolikus kisebbség helyzetét illeti, Wolfban, és hasonló példákat is felhozhatnék. Vannak olyan kérdések a kisebbségek védelmével kapcsolatban, amely mondjuk nem felel meg a, egy adott város döntésének. 2010-ben egy szovjet döntést tartottak fenn, miszerint az egyik legértékesebb templomot Európában múzeumként használhatnak, és koncertteremként. Sok templomot használnak koncertteremként, de fontos, hogy a templom továbbra is az egyház vagyonában maradjon, az egyház tulajdonában, és az egyház döntsön arról, hogy azt hogyan használják. Az ilyen jellegű döntéseket el kell ítélnünk, hiszen csak a változással lehet a pluralizmust és a kölcsönös szociális tiszteletben tartást megerősíteni Ukrajnában. Ezért szeretnék bátorítani mindenkit arra, hogy ezen kérdést is vegyék fel a jelentésbe, és ezt megfelelően taglalják abban. Köszönöm, Jurek úr. Valesza úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Gáler úrnak, hogy ilyen kiegyensúlyozott és nagyon pontosan felépített jelentést mutatott be. Inta vélemény előadójaként szeretném kiemelni, hogy a véleményben nem csak kereskedelmi, hanem politikai aspektusok is megjelennek, amelyeket az MFDT nem tud kezelni. Fontos, hogy nyitott, igazságos módon lépjen fel az EU minden kereskedelmi partnerével. Ukrajna nagyon fontos partnerünk, vállaltuk, hogy működhetjük ezt az együttműködést. Az átfogó és mélyreható keres- együttműködési megállapodás 2016. januárja óta lépett életbe, és ez egy tágabb társulási megállapodás része, amelynek politikai és együttműködési intézkedéseit 2014. novembere óta alkalmazzák. Az INTA bizottság véleménye az, hogy mindenképpen ki kell emelnünk, hogy mindkét félnek meg kell nyitnia a piacait a termékek és szolgáltatások területén az előrelátható és betartható kereskedelmi szabályok felé. A komoly kereskedelem az EU és Ukrajna között a tarifák meg, korlátozásával a mezőgazdasági termékek területén gátakat szab ennek. Az Európai Unió és Ukrajna között a kereskedelem intenzifikálódik, a kereskedelem liberalizációja és a jogalkotási közeledés az EU és Ukrajna között optimális eszköz arra, hogy Ukrajnát közelítsük az EU-hoz, és így hozzájáruljunk a kereskedelem megkönnyítéséhez, a megfelelő üzleti környezet kialakításához és fenntartható növekedés megteremtéséhez. Ugyanakkor ez a megállapodás egy a jókormányzással kapcsolatos és korrupció elleni és szervezetbűnözés elleni fellépés részét képezi. Szeretném kiemelni a koordinált megközelítés jelentőségét az EU és Ukrajna között a Krimfélszigettel és Kelet-Ukrajnával kapcsolatos szankciók fontos fenntartani. És továbbra is kihívás, és el kell, hogy mondjam, hogy az ukrán parlament az ukrán erdők védelmében hozott egy törvényt, és a fa termékek exportját betiltotta. Van még egy számomra rendkívül fontos kérdés, komoly újságírói nyomozás tárgya volt ez. A dombászi területek szénbányáiról van szó írásos válaszra várok a bizottság részéről ezzel kapcsolatban, de közben szeretném megerősíteni azt, hogy a szankciók miatt a gazdasági erőforrások bizony szankcionált személyekkel kapcsolatban befogyasztásra kerültek. A szeparatisták által kézben tartott területeket az úgynevezett köztársaságok tartják kezükben. Itt olyan természeti erőforrásokról van szó, amelyet olyan vállalatok használnak ki, amelyeket úgymond államosítottak a szeparatista kormányok. A kérdésem a bizottság felé a következő. Az EU ba való importja ezen természeti erőforrásoknak a szeparatista köztársaságok részéről úgy gondolom, hogy öm, kell, hogy kerüljön, hiszen közvetlen vagy közvetett módon így a szeparatista köztársaságokat támogatjuk, vagy azok ö, vezetőit, és hivatalnokait. Részletesebben oda kell figyelnünk ezen jelentésre. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Süber úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék szívből köszönetet mondani. Kiváló Gáler úr jelentése, komplet dokumentum teljes a legutóbbi fejleményekről kiválóan képet ad. Köszönetet szeretnék ezen kívül mondani, és a, az, azért, hogy kiváló a szolgálat, a bizottság és ön között személy szerint, és egyáltalán az, az AFED között az ukrán kérdésben. Azt hiszem, ez e, sok gyümölcsöt is hozott, és biztos vagyok abban, hogy így folytatódik. Az EU Parlamenti Társulási Bizottság is kiváló munkát végez, amikor nyomon követi a társulási megállapodás, társulási szerződés végrehajtását. Köszönöm a kapacitás építést, amit az EP vezetett Pet cox és a jogalkotási kapacitás építés terén Pet cox az ukrán kérdés régi vezetője, ismerője az EU jogalkotás átültetése, a társulási szerződés végrehajtása Brüsszelben az, a külügyi szolgálattal közösen figyeljük, és az ukrán fél részéről látjuk, hogy fokozott erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a társulási akciótervet elfogadják, intézményközi mechanizmusokat építsenek, és jobban irányítsák azokat a folyamatokat, amelyeket kezdetben kritizáltunk. Februárban közös úti tervet fogadtunk el a társulási szerződés végrehajtására. A főképviselő ukrán látogatása idején, ez év márciusában az EU egy kommunikációs kandány, kampányt indított közösen előre, amely a társulás kézzelfogható eredményeit tudatosította a az ottani lakosságban azokat az elemeket, amelyek a mindennapi életüket befolyásolják pozitívuman, ez eddig hiányzott a munkában. Georgia például a e területen jobban teljesített, mint a, a, az ukrán hatóságok. Összességében nagyra értékeljük az eddigi reformfolyamatot, de ahogy Gáler úr is mondta, még mindig sokat tennivaló. Az előrelép, a fejlődést fent kell tartani, tovább kell vinni, és még további ambiciózus te lépésekre van szükség a társulási szerződésig. Kívülről nem sokat tudunk tenni, de nagyon sok lehetőséget biztosít a megállapodás ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetnél előrébb jussanak. A korrupció elleni harc természetesen az egyik prioritás marad, a az antikorrupciós bíróság létrehozására vonatkozó nyilatkozatokból kiderül, hogy ennek eh, a megnyitásával az antikorrupciós intézmények és a Nemzeti Antikorrupciós Hivatal eh, munkáját átveszi a bíróság, és egy korrupcióellenes ügyész is eh, hivatalba lép. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, a szak megalkosodott korrupcióellenes intézmények hitelessége, függetlensége megmaradjon. A nyáron talán látták az erre vonatkozó közleményeket és erőfeszítéseket. Sok mindent kell tenni, mert még az ukrán hatóságoknak különböző területeken, Gáler úr néhányat kiemelt más kollégával együtt, ezek között a a beruházásokat, átláthatóságokat a különböző ágazatokban. A márci, valószínűleg márciusi és a 2019-es ősziesi elnöki, illetve parlamenti választások során fontosnak tartjuk, tartjuk, hogy fenntartsák a reformfolyamatokat az Európai Uniós elő, erőfeszítésekkel. Nem szabad leállni, nem szabad csak a kampányra összpontosítani. Ukrajna ezt nem engedheti meg magának. Végül pedig néhány szót az ukrán függetlenségről, területi önállóságról teljes mértékben támogatjuk ezt az Európai Unióban, a fő megbízott személyesen is néhány hónappal ezelőtt az Azovi tengernél történt események miatt fokozottan aggódunk, ragaszkodunk ahhoz, hogy a, az ukrán állampolgárok bizma, biztonsága megmaradjon. és Szafra is gondolunk, aki a a, ezen események ellen felléptek, és már több mint száz napja börtönben vannak. Nagyon reméljük, hogy felszólításainkra ö, gesztusértékű válaszszal reagálnak majd az ukrán bíróságok. A közelmúltban az úr, ukrán elnökkel is találkozott a, az ukrán vezető, remélhetőleg ezzel is majd előrébb, lépne, előrébb juthatunk elvárjuk, hogy a, az annektált területek, az elfoglalt területeken fenntartsák a jogot és a törvényt. A végrehajtásnak ez is része. Végül pedig a szeparatista, ter- szeparatista területekkel folytatott kereskedelem. A kereskedelmi kérdésekkel külön nem foglalkozunk, de mindenütt, ahol ukrán vámpecsét van, azt mi ukrán terméknek tekintjük, erre konkrét példák is vannak ezeket kell a, a digitális számára benyújtani, és akkor meg tudjuk vizsgálni a kérdést. Ez nagyon fontos egyébként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Péter Wagner úrnak adom meg a szót, aki az Ukrán Támogatási Intézet vezetője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a tanulmányt, mindegyik azt mutatja, hogy a helyzet értékelése és az ukrán kihívás mm, olyan területek, amelyeket mm, messze menően azonosan értékelünk. Köszönöm azt is, hogy a jelentés körüli vita az Európai Uniós szempontok alapján történik, a támogatási intézkedéseket üdvözöljük, a parlament is mindig parlament részéről való támogatást is mindig éreztük. Különösen hálásak vagyunk, hogy elfogadták azt is, és értjük az ukrán problematika különböző szintjeit, hiszen ezeket különböző eszközökkel le kell megoldani, megközelíteni. Vitathatatlan, hogy van, van egy nagyobb politikai helyzet, a keleti agresszió, ez nagyon sok mindent befolyásol, a mm, Ukrajnában, de nem mindent. Ezért nagyon fontos, hogy a következő szinten, amit, e, e, tehát az Európai Unió szintjén mi e, az országot makroökonomiai értelemben gazdaságpolitikailag stabilizáljuk. Ezt segítettük az elmúlt évben, és a jövőben is ez lesz a szerepünk másodszorban, ahol az ukrán támogatási csoport szerepe érvényesül, ez pedig a, az intézményes építés. Arról van tehát szó, hogy más országok kapcsán is említettük, itt is az a helyzet, hogy a, az állami adminisztráció nagyon gyakran túlterhelt, nem csak a nem csak a törvények végrehajtásával foglalkozik, de miatt a túlterheltség miatt ez lassú. Az Európai Unió pontosan ezen a területen az elmúlt három évben igen átfogott támogatási intézkedéseket, mintegy 300 millió euró értékben indított el, nagyon sok más nemzetközi partnerrel, tagállammal és Ukrajnával. A jelentés decentralizációról is beszél, mint alapvető elemről. Ezt részben, talán nem, kiel, de nem kielégítően tárgyalja a jelentés, hogy a közigazgatás átépítése abszolút szükséges. Ez tulajdonképpen a a, ezt írtuk a zászlóra, a, az EU tanulmány egyik legfontosabb eleme, ez nagyon sok területen lehet ezzel majd előrelépést biztosítani. Támogatjuk a korrupció elleni harcot, a bírósági függetlenséget, és van nyilvánvalóan a társulási jelentésben is említett fontos harmadik terület, az az, hogy ágazatonként hogyan lehet a különböző területről területre, a minisztériumokban és máshogy is a különböző társulási szerződési elemeket végre hajtani, és a, a szabadtársulási meg, a, szab, bocsánat, a szabad kereskedelmi megállapodás elemeit végrehajtani. Jelentéstétel, monitoring, Nem meglepő, hogy egyetértünk az ajánlásokkal is, amit megfogalmaztak a jelentésben. Biztosíthatom önöket arról, hogy ami a kapacitásépítést illeti, ami már a parlament, Európai Parlament intézkedéseire épül, és Pat Cox úr munkájára épül, nagyon sok mindenki más munkájára épül. Ezzel már bebizonyítottuk, hogy mennyi mindent lehet még tenni a választások előtt már, de természetesen arra is kitekintve, hogy a választásokat követően ezt a munkát folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, ennyit szeretnék egyelőre elmondani. Köszönöm szépen, Wagner úr. Ezzel Gáler úrnak adom maga szót. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni a képviselőtársaknak a felvetéseket, az észrevételeket, és persze a támogatást. Köszönöm a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak is részvételét, munkáját, támogatását. Az itt kiegészítőleg elhangzott észrevételekkel teljes egészében egyetértek, főleg ami a politikai fogvatartottakat illeti Oroszországban. Itt fontos, hogy a nyilvánosság harangjait kongassuk, nem utolsó sorban Oleg Szenzov ügyében nem szabad róla megfeledkeznünk, hiszen a három tanulmány, amelyet ma reggel megvitattunk ebben a vitában, a, az egyik kolléga azt merészelte mondani, hogy három bukott államról lenne szó, Ukrajna, Moldova és Ukrajna. Ez az a kollega, aki egy egyben mindig a moszkvai véleményeket jelentíte meg. Én ezt botrányosnak, égbe kiáltónak, gyomorforgatónak tartom Oroszország a fő tényezője annak, hogy ezen országok nem jutnak előre a, a modernizáció és a demokratizáció útján. Oroszországnak van szüksége az oligarchákra, hogy befolyását gyakorolja, és az Európai Unióként és persze parlamentként nem oligarchákkal vagyunk paktumban, vagy azokkal, akik a status quo stabilizálni akarják, nem, sokkal inkább a reformerekkel és azokkal az emberekkel vagyunk szövetségben, akik egy jobb jövőt keresnek maguk és az országuk számára. Bízom abban, hogy végezetül a gondolatainkat és a társadalom megszervezéséről szóló jövőképünk Ukrajnában is sikeres lesz, és emellett szeretnénk dolgozni és sikra szállni e cél mellett. Köszönöm, köszönöm szépen, Gáler úr! Köszönöm szépen a bizottság és az LKS képviselőinek a találkozót szeptember 7-e 11-ig lehet a módosítókat benyújtani. Az egyebek alatt Asztrovicsus úr jelentkezett, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid nyilatkozatot szeretnék tenni a kambodzsai politikai események kapcsán a vezető politikai figurát, személyt börtönben tartják, és a fő ellenzéki pártot pedig betiltották. A médiumokat nehéz helyzetbe hozták, a júniusi általános választás nem segít a helyzet módosításában. A vezető CPP egész egyszerűen 125 mandátumot kapott a 125-ből a kambodzsai nemzeti parlamentben. Elnök úr, felszólítjuk az európai intézményeket, az Európai Bizottságot elsősorban is, hogy az AFET szakbizottságnak nyújtson be egy jelentést a helyzetről. Egy tényfeltáró utazást tettek az év közepén, számoljanak be erről. Példátlan a politikai válság, elnyomják az ellenzéket, manipulálják a választókat, ezt elemzést tárgyává kell tennünk azért, hogy megfelelő politikai választ tudjunk adni erre. Nincs okunk arra, hogy megszokott módon folytassuk a Kambodzsával való politizálást, hiszen Kambodzsában a demokrácia veszélybe került. Köszönöm szépen. Köszönöm, Asztrevicius úr. Köszönöm, hogy ezt elmondta. A külügyi szakbizottság ülését most lezárom. Szeptember 13-án 15 órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm mindenkinek, a tolmácsoknak is. Örülök, hogy a sikerrel záródott a munkaügyi vita. Mindenkinek szép hétvégét kívánok viszontlátásra.